Az első szavazás a Biológiai Sokféleség Egyezmény 14. ülése, szobeli kérdés a bizottsághoz, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és elfogadtuk. Ugyanez a szobeli választ igénylő kérdés a tanácshoz. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig az Európai Unió 2019-es költségvetéséről szavazunk összes rész, egyes módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk mellette ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kilences mellette ellene tartózkodás elutasítva, tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ez volt a 14-es, a 15-ös következik mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a 18-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. A záró szavazás következik, megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a 2019-es költségvetési eljárásról szavazzunk. A módosítások Az utolsó két számot olvasom csak. Az 52-essel kezdjük. 69-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50-es mellette ellene tartózkodás ezt Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 60-as mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 87-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 83-as, 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 65-ös mellette ellene tartózkodás elfog, illetve ellenőrizzük a 85-ös, a 65-öst. Lezárom. Elfogadva. 61-es mellette elutasítva 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 63-as mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ennyi. Only one file left. It's um, complementing EU type approval legislation with regard to the most uh, pedig uh, a következő témában szavazunk a típus jóváhagyási jogszabályoknak az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő kiegészítése. Négyes uh, módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva, hatos mellette ellene ezt ellenőrizzük. Closed. It is adopted. Elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Zárószavazás elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel a szavazás végére értünk. the advisors would like to... Talán a tanácsadók, kedves tanácsadók. Thank you. Köszönöm. Akkor a következő napi rendi pontunk átláthatóság, fenntarthatóság az Európai Unió öm, kockázat elemzése az élelmiszerláncban. Zomer asszony a jelentéstevő, öné a szó. Köszönöm szépen elnök asszony. Öt éve már vártunk arra, hogy a bizottság végül nyilatkozzon, hogy az élelmiszer láncra vonatkozó, élelmiszer jogokra vonatkozó rendeletet felfrissíti. Ugyanakkor egyelőre a tárgyalásokra nem került sor, és a rendelet módosítását nem tartják szükségesnek. 2017. novemberében azonban egy kerekasztal megbeszélésre került sor a DG Sante keretében, az Európai Parlament is képviseltette magát a különböző frakciókban, valamint a civil szervezetek és az élelmiszeripar képviselői is jelen voltak. A bizottság ennek eredményeként egy javaslatot tett le az asztalra, és itt kizárólag az állampolgárok polgári kezdeményezésre utalt, ami a glifozát betiltására vonatkozott. A bizottság a kezdeményezés alapján úgy döntött, hogy a kockázat értékelést az élelmiszerláncban meg kell erősíteni, és az, a benyomásom keletkezett, hogy itt egy jogszabály alkotásra kerül sor, amit sem egy hatásvizsgálat, sem pedig egy konzultáció nem előzött meg. És elég érdekesen a bizottság javaslata a konzultációt követően a rövid időn belül jelent meg, amiből az következett volna, hogy a konzultációt nem vették figyelembe. És itt most szeretném megemlíteni azt is, hogy az állampolgári kezdeményezés eredményét, akik kritikusan nézik a glifozáttal kapcsolatosan, és ebből eléggé furcsának tartom, hogy 650 ezer aláírás egyetlen egy tagállamból származott az 1 millió aláírásból. Tehát nem hiszem, hogy ez mennyire reprezentatív, nem, nem gondolom, hogy ez különösebben reprezentatív lenne ez az kezdeményezés. És elfogadhatatlan, hogy a bizottság kivál, kizárólag egyedül a növényvédő szerekre korlátozza ezeket a konzultációkat, és ennek alapján kíván egy szigorúbb jogszabályt alkotni. A bizottság javaslata a refit értékelése során nem vizsgál meg bizonyos szempontokat, így például gondolok az egyes tagállamokban kitört élelmiszer botrányokra, illetve nem foglalkozik a különböző jogszabályi hiányosságokkal sem. A független szakértői értékelés kapcsán a bizottság javaslata nem várta meg ezeket az értékeléseket, ezeket a szakértői vizsgálatokat, tehát itt a, azt állítják, hogy a refit az bőven elegendő. A bizottság javaslatának időpontja is eléggé szerencsétlen, ugyanis ez a különböző résztvevők számára eléggé elkeserítő. Az állampolgári glifozáttal kapcsolatos kezdeményezés rávilágított arra, hogy az engedélyeztetési eljárást meg kell várnunk, az értékelést is meg kell várnunk, ezt azonban a bizottság figyelmen kívül hagyja, ezt a demokratikus véleményalkotást. Úgyhogy egy külön bizottság felállítását javasolja, de én ezt nem tartom elfogadhatónak. Az európai választások már itt vannak a közel jövőben, és itt a bizottság tól elvárható lenne, hogy megfelelő gondossággal és külső szakértők bevonásával alkosson javaslatokat. Amikor a bizottsági képviselők azt mondják, hogy erre már mind sor került, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy itt most a tudatlanság, nem, a folyamatok nem ismeretéről van ez szó, vagy arroganciáról, az engem felháborít. A tanácsok, a tanácsot is meglepte ez a javaslat, és én megkérdőjelezem, hogy a, bizony, hogy a tanácson belül novemberi kialakítható-e egy egységes álláspont mert akkor is még csak pár hét marad a karácsonyi szünetig a trilógusra, és január végéig aztán ezt a háromoldalú egyeztetést le kellene zárnunk. Jövő márciusban kellene a plenáris elé vinni a jelentést, és egyelőre még nem tudjuk, hogy áprilisban egyáltalán még szavazóképesek leszünk-e. A tanácsban az első olvasat ról folyik a tárgyalás, és szerintem, ha ebbe az irányba haladnak a dolgok, ezt én eléggé agályosnak tartom. Számomra a legfontosabb probléma az, hogy ez a dosszié, ami a tartalmát illeti kihatással lehet a választásokra. Néhány kritikus pontot is felsoroltam a jelentésemben. Hiányzik a hatásvizsgálat, és ennek következtében a bizottság javaslata olyan módosítókat tartalmaz, ami számomra elfogadhatatlan. Itt például a kérelemre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala. Ennek az időpontnak, vagy ennek az időpontjának nyilvánvalóan a az eredményekre drámai hatással lehet. És eh, ami az EFSA költségvetését illeti, itt eh, különböző finanszírozási modelleket kellene figyelembe venni, és eh, garantálni kellene, hogy a megemelkedett, vagy a megemelni javasolt EFSA költségvetést a tagállamok, illetve a parlament is meg tudja vizsgálni és ez véleményem szerint nem feltétlenül jár majd együtt a szabályozás javításával. Ezt is figyelembe kell venni. És ezen kívül az új átláthatósági szabályokat is kritikával illetem. Az EFSA működésében még vannak további finomítási igények. És a rendelet, a 2000 2001-es rendelet egy proaktív alapján egy proaktívabb megközelítésre lenne szükség, ami az EFSA belső működését illeti, és különös tekintettel a kérelmekre vonatkozó információ közétételére vonatkozóan. A különböző kérelmek re vonatkozó információt a bizottság már a kérelmek benyújtásának időpontjában javasolná nyilvánosságra hozni, ami a különböző versenytársak, például kínaiak számára lehetővé tenné, hogy beletekintessenek, hogy mi zajlik az európai élelmiszeriparban, milyen innovációkra kértek engedélyezést. És ezáltal a tanulmányok, az ezen a területen folyó tanulmányok is nyilvánosságra kerülnek. Az engedélyezési eljárás az EFSA belül meglehetősen hosszadalmas, és ezen időn belül a nemzetközi kereskedelemben megjelenhetnek az a kérelmezett eljárás szerint eljár, előállított úgymond má, másolatok is. És most éppen ezért az átláthatósági szabályokat, illetve a nyilvánosságra hozatal időpontját a EMA és az EHA e eljárásaihoz kéne igazítani és itt az ügynökség állásfoglalását is figyelembe kell venni. Az Európai Gyógyszer Ügynökség nem régiben jelentette be, hogy Amsterdamba teszi át a székhelyét, és addig az ESFA venni át bizonyos szerepeit. Ugyancsak elfogadhatatlan számomra, számomra hogy a pusztán a kockázatértékelésnél érvényesülne egy szigorúbb átláthatósági szabály. Ugyanakkor viszont a kockázatkezelést is átláthatóbbá kellene tenni, éppen ezért a bizottságot és a tagállamot arra kellene kötelezni, hogy az illetékes bizottságokban folyó munkáról készült jegyzőkönyveket hozza nyilvánosságra, és akkor ezáltal az FAO is az egyes tagállami döntéseket megismerje, amely döntések így ezáltal nem pusztán politikailag motiváltak lennének. Az EFSA igazgató tanácsában a különböző érdekelt feleket is képviseltetni kell, a GMO, a különböző adalékanyagok szakértőinek is jelen kellene lenni, illetve a legkülönbözőbb ágazatok képviselőinek, és nem csak egy ágazati képviselőnek kellene szerepet kapnia. Elfogadhatatlan, hogy a bizottság javaslatában az is, hogy az iparnak egyet kell értenie, ha csak egy ágazat képviselteti magát az igazgató tanácsban. Tehát legalább egyel több ipari képviselőnek is jelen kell lennie. A bizottság a javaslatában azt javasolja, hogy az egyes tagállamoknak 12 szakértőt kellene kijelölnie, ami egyes kisebb tagállamok esetében egy túlzott terhet jelentene. Lehetőleg az összes szakterületet le kellene fedni, ha ezt viszont előírjuk, akkor ez egy óriási administratív terhet és költséget róna a tagállamokra, ez nem lehet a mi érdekünk. A tagállamoknak független, politikailag független szakértőket kell kijelölnie. Éppen ezért a tagállamok számára egy javaslatételi lehetőséget kellene biztosítani, hogy milyen szakértőket kíván jelölni, és ezt kellene aztán az EFSA-nak átvennie. Végezetül pedig még néhány megjegyzést 63 módosítót készítettem, illetve javaslok a jelentésemhez, és még további jelent javaslatokat is kaphattam volna, de sajnos túl rövid volt az idő, éppen ezért azt várom, hogy a kollégák még további javaslatokkal fognak élni, és csak egy izelítőt nem minden frakció követi ugyanazt az irányt, de reméljük, hogy a különböző álláspontokat majd össze tudjuk fésülni. A Juri és az Agri jelentéstevői nagyon hasonló módosítókat nyújtottak be, de a jelentésekben egyáltalán nincs, meg, nincsenek megalapozva ezek a módosítók. Éppen ezért számomra meg lehet nehéz lesz ezeket a módosítókat majd be építeni. Mindkét jelentés az Arhus egyezményt említi, ami a környezetvédelmi kérdésekben az egyetértés a kompromisszumok alapját kell, hogy képeze, és azt is szeretném látni, hogy a bizottság jogi szempontból hogyan értékeli mindezt. És akkor mi lesz az élelmiszerlánc, a GMO-kkal, a környezetvédelmi hatásokkal. Végezetül pedig egy kérésem lenne a kollégák felé, kérem, hogy a módosítókban a lényegre szorítkozzanak. A bizottság javaslatának a lényegére kellene összpontosítanunk, és az élelmiszerjogokra vonatkozó rendelet egyéb szempontjait most nem tudjuk megvizsgálni tekintettel az idő rövidségére. A, bizottság, a tanástól kaptunk egyfajta figyelmeztetés, hogyha a parlament a, par, a bizottsági javaslaton túl további módosítókat fog benyújtani, akkor a tanácsnál ez a dosszié nem kap majd támogatást. Itt nyolc jogszabályt kell majd az átláthatósági szabályoknak megfeleltetni, de hogyha ezt a munkát most megkezdjük, akkor ennek nem tudunk már a végére jutni, úgyhogy kérem, hogy egy kicsikét legyünk visszafogottabbak e tekintetben ugyanis nem szolgálná az állampolgárok érdekeit, hogyha, és különösen a választásokra tekintettel nem lenne hasznos, ha ezt, ezzel most így járnánk el. És hogyha ezt a dossziét most hagyjuk, hogy elessen, akkor feltetőleg nem fog a bizottság egy újabb javaslattal előállni az új jogalkotási ciklusban. Éppen ezért most az állampolgárok érdekeinek figyelembevételével, az átláthatóság fokozottabb figyelembevételével kellene most ezt a dossziét lezárnunk. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Now I have... Köszönöm szépen, és most jöhetnek az árnyék jelentéstevők. Kérem, hogy mindenki próbálja meg odafigyelni az időre, és ne túl hosszan beszéljenek, mert nagyon sokan szeretnének hozzászólni. Porcs úr az első. Köszönöm szépen, és köszönöm először is a jelentéstevőnek a munkáját. Köszönöm az ő által a végzett munkát, tehát lehet, hogy egy picit meglepő lesz, de alapvetően egyetértek vele. Majdnem mindenben. Lehet, hogy egy kicsit keményebben fogok fogalmazni, keményebben, mint a jelentéstevő asszony, mert én azt gondolom, hogy itt a bizottság azért egy komédiát csinált a közkonzultációkból, és mi pedig bábként jártunk el ebben, mert tényleg nagyon kevés időnk van arra, hogy a javaslatban szereplő hibákat ki tudjuk igazítani. Nézzük meg, hogy ez a helyzet mennyire hasonlít a 2014-ben kialakult helyzetre, amikor az invazív fajokról kellett eszmét cserélnünk. Éppen ezért nagyon tetszik nekem az, hogy olyan módosításokat javasol a jelentéstevő, hogy szankciókat lehessen bevezetni azokkal szemben, akik a tanulmányokat el akarják hallgattatni, aztán a függetlenséget védő módosítások is nagyon fontosak, és egyetértek a nagyobb átláthatóság szükségességével a kockázatkezelés kapcsán, a jegyzőkönyvek kiadása, a különböző ülések és a szavazati arányokkal kapcsolatos átláthatósággal is egyetértek. A bizottság egyébként azt, azt garantálta, hogy az egész élelmiszeriparban nagyobb átláthatóságot fog biztosítani, de én azért személyesen ezzel nem értek egyet, nem látom, hogy ez hogyan fog megvalósulni, és attól tartok, hogy ez egyszerűen nem fog megvalósulni. Például jelenleg van egy olyan lista, amelyen azok az információk szerepelnek, amelyek a kockázatkezeléshez szükségesek, és az úgynevezett potenciálisan titkosnak minősített információk listája is itt van. Nos, hát ez már önmagában egy kicsit furcsa. Mit jelent az, hogy felsőbb érdek egyáltalán ki fogja azt meghatározni, hogy ezek a potenciálisan titkosított információk hogyan kerülnek majd kezelésre. Szerintünk itt az bizottság el fog rejteni olyan információkat, amelyek valóban fontosak lennének mind az emberi egészség, mind a környezet állapotának szempontjából. Például a növényvédőszerek összetételével kapcsolatban egyszerűen szerintem nem elfogadható az, hogy az átláthatóságot biztosító a jogszabályok helyett inkább visszalépjünk, és attól félünk, hogy ezt ezen potenciális listáknak <coughs> köszönhetően fogják megvalósítani. Nagyon arrogáns volt a hozzáállása a bizottságnak, és azt gondolom, hogy egyszerűen nem is lesz itt elég idő arra, hogy bármit meg tudjunk részletesen vizsgálni. Nagyon pontosan egy horizontális információkat tartalmazó listát kellene összeállítanunk. Olyan információkra gondolok, amelyek amennyiben nem kerülnek nyilvánosságra, úgy a közérdeket, úgy, úgy majd a közérdek fog sérülni. Én attól félek, hogy a jelenlegi átláthatósághoz képest is visszalépés lesz ez a mhm. mostani jogszabály, és a jelentéstevő is kimondta, hogy ennek az egész rendszernek nem szabad, hogy az információhoz való jogot sértő módon valósuljon meg. Nem szabadna tehát az innovációt sem leállítani, és természetesen az európai gyártók versenyképességét is figyelembe kell venni. Tehát itt egy egyensúlyra van szükség, és én azt gondolom, hogy az átláthatóság és a kockázatkezelés figyelembe kell, hogy vegye a 2002 per 178-ast is, mert különben sérülnek az állampolgárok jogai, amelyek a 2001-es intézményi dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó irányelvet sérteni, és az árhúszi Egyezmény is sérülne ezen keresztül. A bizottság biztos, hogy túl gyorsan készítette elő ezt az anyagot, és aztán itt szerepel az is, hogy az ipar beleegyezése nélkül nem lehet az adatokat közzétenni. Hát szerintem azért jobb lenne, hogyha az Európai Gyógyszerügynökség vállalná ezt a szerepet az adatvédelem szempontjából jobb lenne, tehát ez a megoldás. A bizottsági javaslat szerintünk ebben a formában egyáltalán nem jó. Aztán ugye itt vannak a tanulmányok kérdései. Ez önmagában pozitív, mert ezen keresztül talán az adatok jobban hozzáférhetővé válnak. Ugyanakkor az elővigyázatosság elvét is figyelembe kell venni, és nem szabad, hogy az iparnak ezen keresztül adjunk időt arra, hogy bizonyos kockázatos termékekkel kapcsolatban időt nyerjen. A bizottság pontosan látja, hogy hol vannak a joghézagok, az EFSA is utalt már ezekre a különböző véleményeiben, és vannak a piacon olyan termékek is, amelyekre nem vonatkozik, amelyek nemről nem tudunk semmit, tehát ezek az adatok nem nincsenek a birtokunkban. Köszönöm szépen. Kérem, hogy röviden szólaljanak fel. A következő felszólaló Gerke úr. Ja, zunächst mal einmal äh, herzlichen Dank für die der Bericht, Berichterstattung für den um Köszönöm szépen ezt az átfogó jelentés Szerintem äh, politikailag kötelességünk a fogyasztók érdekeinek figyelembevétele, és ellenőrizhetővé tegyük az élelmiszerláncot. Éppen ezért a multinacionális koncerneknek is tiszteletben kell tartaniuk az átláthatóságot, és nem szabad, hogy az ellenőrzést megnehezítsék itt megfelelő adatok hiányában a fogyasztók nem tudják átlátni a folyamatokat. Rengeteg dokumentum a rendelkezés amit át kellett vizsgálni, és átfogó ellenőrzésekre sor került, de ennek ellenére az idő meglehetősen rövid, ahhoz, hogy a különböző igényeknek meg tudjunk feje, felelni. Itt az élelmiszerekről, az élelmiszer biztonság fenntartásáról van szó. Éppen ezért csak támogatni tudom, amit Zomer asszony el, előadott, és megfelelőbb politikát kellene alkalmaznunk a bizottság részéről is, illetve a különböző koncernek részéről ről is megfelelő információkat kell, hogy kapjunk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Hoszlek úr. Ja, wir behandeln hier. Itt egy olyan bizottsági javaslatról van szó, ami Először is eh, örömmel töltött el minket, eh, hiszen nyilván jó, hogyha az átláthatóság javul, különös tekintettel a glifozáttal kapcsolatos eh, fejleményekre, és az állampolgári kezdeményezés a glifozáttal kapcsolatosan az, arra is rávilágított, hogy így tovább nem tarthatók fenn a dolgok. Ugyanakkor, ha a részleteket megvizsgáljuk, akkor eléggé csalódottak legyünk, lettünk, hiszen számos ponton úgy gondolom, hogy megrendült a bizalmunk a tekintetben, hogy itt ez a javaslat a bizottság részéről egy előrelépést jelent, vagy visszalépést. Nagyon sajnálatos, hogy ilyen szűkös időn belül kell nekünk elvégeznünk ezt a munkát, hiszen a bizottság minél előbb le akarja zárni ezt a dossziét, és ezért nekünk is még a mostani ciklus végéig le kell zárni. Ugyanakkor fontos, hogy az átláthatóság javuljon, hiszen ez a közérdek, ugyanakkor viszont a bizottság javaslatát változatlanul kritikusan látjuk. A nyilvános adattárral kapcsolatos javaslatot támogatni tudjuk, és a nyers adatok nyilvánosságra hozatalához az EFSA álláspontját mi alapvetően jónak tartjuk, ugyanakkor az a véleményünk, ha jobban megvizsgáljuk ezt a szöveget, hogy itt csak fokozódnak a terhek, ahelyett, hogy csökkennének, és véleményünk szerint az átláthatóság javaslatából nem fakadna fokozottabb átláthatóság, és az Árhusz egyezménnyel is egy kicsikét ellentétes számos ponton a bizottság javaslatát szerintem a következő pontokon kellene módosítani. A nyilvánosságra hozatandó információk kapcsán nem fogadható el egy titkosított információk listája. Ez egy komoly kérdést vet fel, hogy ki értékeli ezeket az információkat. És hogyha itt a közérdeket veszük figyelembe, aminek érdekében az információkat nyilvánosságra kell hozni, akkor lehetővé kell tenni az információhoz, az adokhoz való hozzáférést. Az egyik 39-es cikkel kapcsolatos titoktatási rendelkezést is az Aarhus egyezményhez kellene igazítani, egyelőre ez annak ellentmond. Tehát mi attól tartunk, hogy az állampolgári jogok sérülnének, vagy, vagy korlátozódnának, ami az információkhoz való hozzáférést illeti. Szomer asszony is már említett említette, hogy még kicsikét eltérően látjuk azt, hogy nyilván az EFSA igazgató tanácsában való képviseletet mi támogatjuk, de például a parlament képviselői miért nem vehetnek részt az igazgató tanácsnak. Szerintem az EU-nak e, bizonyos pontokon ezt a rendelkezést ellen erősítenie kellene. A különböző fórumokon a tagállamoknak lehetőséget kell adni szakértők jelölésére, és hogy a további tárgyalásokon ezeket a szempontokat tisztázni tudjuk, attól is függ, hogy a frakciók mennyire tudnak egymással egyetérteni. Itt egyáltalán a kérdések megfogalmazásában is egy közös álláspontot kellene kialakítanunk, annak érdekében, hogy a további eljárásoknál a pontatlanságokat vagy a homályos pontokat el tudjuk kerülni. Én remélem, hogy jól együtt tudunk működni a bizottsággal, és reméljük, hogy a javaslattal kapcsolatosan jobban fog érvényesülni a nyilvánosság, illetve az átláthatóság, és reméljük, hogy az élelmiszeripari vállalatok érdekei nem fognak fontosabb szerepet kapni, mint a fogyasztói érdekek. Házenkamp asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A magyarózó feljegyzés alapján a bizottsági javaslat célja, hogy az EU becslési eljárása átláthatóbb legyen. Ez nagyon nagy lélegzetű dosszié, nem könnyű ezt áttekinteni első pillantásra, de ha megnézzük a jelentés tartalmát alaposabban, azt látjuk, hogy ha változatlanul marad a szöveg, a javasolt új szabályok még ronthatják is a jelenlegi helyzethez képest az átláthatóságot. Mondanék is erre néhány példát. A legtöbb uniós jogszabály, amelyeket fel kellene váltani, olyan információkat tartalmaz egy listában, amely nem bizalmas most ezeket a listákat más listákkal váltanánk fel, amelyeket titkosan lehet kezelni, hogyha a cégeknek ehhez kereskedelmi érdeke főződik. Hogyha a cél a transzparencia növelése, akkor a meglévő információs listát miért váltották fel már, mint eh, azt a listát, amely eh, a nem titkosítható információkat tartalmazza? Nem gondolja, hogy inkább meg kellene tartani ezt a listát? A másik pedig a tudományos adatok közzétételére vonatkozó kitétel. Ezzel kapcsolatosan létezhetnek szerzői jogok. Az Európai Bizottság a 38. cikkel miért határoz meg új visszautasítási indokot a szellemi tulajdonjog mire hivatkozva? Nem akarok sokat mondani, beszélni az Árhuszi egyezményről, mert a kollégáim az erre vonatkozó gondolatokat már kifejtették. De hogyha a bizottság több átláthatóságot akar, akkor a 36. A preambulum bekezdés miért kérdőjelezi meg a dokumentum hozzáférési jogokat, hiszen proaktív közétételről beszél a szöveg, és nem kellene korlátozni a dokumentumokhoz való hozzáférési jogokat semmilyen módon. Még egy utolsó gondolat a tervezettel kapcsolatosan. Nagyon sok pozitív elemet tartalmaz, de ami a legfontosabb számomra, hogy a jelentés tervezet egésze egyértelműen el, ellenzi, hogy csak a vélemény közzététele után jelenjenek meg ezek a, az adatok. A független tudósok csak az EFSA vélemény után vizsgálhatják a szöveget. I think there must be a chance for independent scrutiny, uh, scientific scrutiny, before the... Független tudományos vizsgálatot kell végezni, még a vélemény megjelentetés előtt. Ennyit szerettem volna elmondani, ezek voltak a kérdéseim, várom a bizottság válaszát. Köszönöm szépen, Pedicini úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Mi is egyetértünk uh, a javaslattal kapcsolatban elhangzottakkal. Nagyon sok mindenről beszéltünk már, a glifozát és általában a növényvédőszerek engedélyezésével kapcsolatban ezt is csak támogatni tudjuk. Szeretnénk tehát a reformot egészen európai szinten. Most egy olyan pillanatban vagyunk, amikor az emberek odafigyelnek az átláthatóságra, ezért azt gondolom, hogy nem szabad, hogy ezt figyelmen kívül hagyjuk a, az eredményeknek, tartósnak kell lennie, nem akarhatjuk azt, hogy néhány év múlva minden ismét megváltozzon. Ezért gondoljuk azt, hogy fontos azokat a tanulmányokat nyilvánosságra hozni, amelyek ezekkel a termékekkel kapcsolatosak, és nem szabad megengedni azt, hogy az ipar ezt megfékezhesse. Ahogyan elhangzott, az átláthatóság és a határértékek megállapítása nem esnek egybe. Ami pedig az EFSA-t illeti, a feladatai között találjuk a Tudományos Bizottság elnökének, személyének megválasztását is, és a szakértőkre is hatással van. Ezért gondoljuk azt, hogy nagyon fontos a tudományos munka függetlenségének biztosítása. Ráadásul minden egyes tagállam és a bizottság is részt kell vegyen ebben a munkában, de egyetértek a kollégákkal abban, hogy az Európai Parlament részéről is két személy vegyen részt ebben a munkában, hiszen itt az áttajtók mögötti döntésekről van szó, és az emberek egészségével, az életével kapcsolatos fontos döntések kerülnek napirendre. Aztán végül azt is látnunk kell, hogy mindannyian szeretnénk javítani a kockázatkezelést, és ennek megfelelően kell az EFSA büdzséjében is gondolkodni, mert különben minden csak álom marad. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most hallgassuk meg a többi képviselő véleményét. Ájuszó asszonynal kezdjük. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy látszik, nincs sok időm, röviden beszélek. Gratulálok Szommer asszonynak, egyetértek nagyon sok gondolatban, néhány általános észrevételem van csak. A bizottság ezzel a kezdeményezéssel egyfajta örökséget akar hagyni. Ambiciózus ez a megoldás, de jobb lett volna, hogyha a 178 per 2002-es irányelvet abból indulnak ki. Ott vannak a riasztási hálózatok, az lehet, hogy ez egy olyan reform, ami, ami nem is inkább annyira reform, hanem egy felülvizsgálat politikai sürgősségre hivatkozik, és ez nem jó. A glifozáttal kapcsolatos állampolgári kezdeményezésre hivatkoznak, de ez is bizonyítja, hogy mennyire sürgős ez a kérdés. Új jogi szövegekre van szükség, ez nem valódi reform, amit a bizottság előirányoz a legfontosabb elvekkel egyetértünk, az átláthatóság, a jó kormányzás fogalmával, hogy meg kell erősíteni a kommunikációt, ezzel mindegyet tudunk érteni. De a Monsanto tanulmányok és a glifozátra vonatkozó tanulmányok kérdése még mindig sok kérdőjelet vet fel. Nagyobb koordinációra van szükség, hogy a bisphenol problémáját elkerüljük, ami pedig a cikkeket illeti, nem akarok a részletekbe bocsátkozni, de Szomer asszony támogatom abban, amikor azt mondja, hogy figyelembe kell venni minden szereplőnek a véleményét, de a, az distribúciós lánc képviselőinek a bevonását én hiányolom, ez nagyon fontos része az ellátási láncnak. A 12 a tagállamonként 12 szakértő, ezzel nem is tudok vitatkozni. Ez olyan szervezet, amely kifejezetten administratív és administratív feltételeknek felel meg. Vannak persze pozitív dolgok is a javaslatban. Ez nem reform, inkább csak felülvizsgálat. És hogyha új jogszabályra tettek volna javaslatot, más témákat is bevehettek volna ebbe a témába az EFSA-nak, ha aktívabbnak kellene lenni ezen a területen, az élelmiszerbiztonság és az egészség témájában minden szereplő véleményét figyelembe kell venni. A fogyasztói szempontok is lényegesek. Érdemes volna az ütemtervet még egyszer átgondolni, de nem engedhetjük meg magunknak, hogy rossz rendelkezéseket hozunk a, az időszűkössége miatt. Szerintem jobb, hogyha nincs is javaslat, mint hogyha rossz javaslatot teszünk. Köszönöm szépen. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Homerzsi úr. Madame la Présidente, merci. Köszönöm szépen. Mi úgy gondoljuk, hogy az engedélyezési eljárások a GMO-k tekintetében a növényvédőszerek és a glifozát tekintetében különösen botrányosak egészségügyi szempontból. De ezen egészségügyi botrányokhoz még demokratikus botrányok is társulnak, és pontosan ezt látjuk ma. Ez történik velünk. Azt akarom ezzel mondani, hogy történetileg az Európai Bizottság tendenciózusan nem veszi figyelembe a parlament véleményét. És hogyha nem tudjuk magunkat érvény, nem tudjuk érvényre jutatni a visek, a véleményünket, akkor nevetségesé válunk az emberek szemében. Egy olyan helyzetben vagyunk, hogy a glifozát ügy kapcsán arról döntöttünk, hogy legyen egy pesztitid különbizottságunk, és én ott dolgozom. Ott tulajdonképpen most a munkánk pont a több átláthatóságot, a kevesebb titkolózást célozza, és azt, hogy hogyan lehet az Európai Bizottság és a lobbyisták közötti munkát, vagy kötelékeket elvágni. Ez egy nagyon komoly munka, főként a peszticidek ügyében. Úgyhogy a bizottság ugyanakkor szépen bokárul bennünket egy ilyen javaslattal, ami hát finoman szólva is kritikával illethető. Egész egyszerűen nincsen más választási lehetőségünk, és ezt már el is fogom mondani ma délután, hogy akkor oszlassuk fel a peszticid különbizottságot, vagy pedig a bizottságunk tegyen valamit mert ez így elfogadhatatlan és nem összeegyeztethető. Egyik vagy a másik, mert így nem folytathatjuk a munkát, mert ha ez folytatódik, azzal gyakorlatilag igazat adunk mindazoknak, akik úgy gondolják, hogy az Európai Bizottság a mi parlamentünket semmibe veszi. amikor megvizsgáljuk ezt a javaslatot, akkor azt látjuk, hogy a nagyobb átláthatóság leple alatt valójában kevesebb átláthatóság és több titkolózás lesz, és hogy tulajdonképpen itt maga a az európai hatóságok függetlenségeinek kérdése kockáz, tehát hogy ezt, ezt kockáztatjuk. Én azt gondolom, hogy eléggé világosan fogalmaztam, és még egy utolsó gondolat. Én mindig azt mondom, és ma is ezt fogom mondani, hogy a történelem majd bebizonyítja, hogy a glifozát ügye de nem csak a glifozát, említhetnénk más növényvédőszereket is. Minden esetre az biztos, hogy ez az egyik legnagyobb európai egészségügyi botrányként fog majd megjelenni a történelemben, és nekünk ma itt a parlamentben az a feladatunk, az a felelősségünk, hogy elmondjuk az embereknek, hogy nincsenek megfelelően védve, és hogy itt a lobby tevékenységgel bizony problémák vannak, és az Európai Parlament, hogyha egy, ellen, egy fék és ellensúly kíván lenni, akkor valóban kemény javaslatokkal kell előállnunk, főként a demokrácia védelmében, mert jelenleg ez a demokrácia megcsúfolása. Köszönöm szépen, Lavia úr. Köszönöm szépen. Engedje meg, hogy én is megköszönjem a jelentéstevőnek a munkáját. Egyetértek vele egyébként azzal kapcsolatban, hogy nagyon röviden akarja a bizottság elintézni ezt a kérdést. Én azt gondolom, hogy az önök javaslata mindenképpen sokkal jobb, mint a bizottság eredeti javaslata, és itt most két aspektusra hívnám fel a figyelmet. Az első gyakorlatilag a titkosított információk kezelésére vonatkozik. Nem szeretnénk azt, hogy az átláthatóság növekedése miatt csökkenne a versenyképesség, mert bizony ez a kettő, ez sokszor összefügg, elképzelhető az is, hogy bizonyos információk megőrzése érdekében az ipar majd az egész dossziét vissza fogja inkább vonni. És aztán az EFSA és a bizottság jelenlétében mondom, hogy mennyire fontos az, hogy ezeket a mechanizmusokat, amelyek nem járulnak hozzá a szátláthatósághoz, vonja vissza. Néhány példával említeném, illetve illusztrálnám ezt. Például az EFSA bizonyos élelmiszeradalékaikval kapcsolatos felfedezései, tehát itt tulajdonképpen olyan anyagokról van szó, amelyeket már több tíz éve használunk, és nem voltak problémák ezzel kapcsolatban. Az EFSA pedig ezt most veszélyesnek nyilvánította, pedig a nemzeti hatóságok ezt nem gondolják. Én a rendszert gondolom rossznak, nem az EFSA-t akarom ezzel hibáztatni, mert ha a tanulmányok szintetikus, azonos struk- molekulai struktúrájú a struktúrákon végzik el, de nem az eredeti, tehát nem a természetes molekulális struktúrán végzik ezt a felmérést, akkor nem várhatjuk azt, hogy ugyanaz az eredmény szülessen. Tehát az EFSA gyakorlatilag így járt el, egy olyan elemzést végzett, amely azonos struktúrájú, de mégsem azonos anyagra vonatkozott, és így nem fogjuk tudni védeni az embereket, az európai állampolgárokat, így nem tudjuk az átláthatóságot sem biztosítani, én szerintem itt most hibát követünk éppen el. Éppen ezért az EFSA és a bizottság jelenlétében azt kérem, hogy a kockázatkezelést vegyük komolyan, de ugyanakkor pontosan fogalmazzunk, mert különben a piacról kikerülnek olyan hatóanyagok és olyan anyagok, amelyeknek nem kellene kikerülniük. Köszönöm szépen! Rivázi asszony. Köszönöm szépen. Bizonyos kollégák nagyon sokáig inszisztáltak, és azt mondták, hogy itt tulajdonképpen az eredményekkel kapcsolatos problémákat látjuk. Ugye nem sokára európai választások lesznek, és az európai állampolgárok azt szeretnék, hogyha az egészségüket védenénk már pedig ilyen szempontból az élelmiszeripar kulcs szerepet játszik. Az Európai Bizottság ezért azt mondja, hogy akkor még nagyobb átláthatóságot kell biztosítani. De amikor azt látom a szövegben, és kedves jelentéstevő asszony, az ön javaslatai között is olyan javaslatokat olvasok, amelyek igaziból visszalépések. Itt néhány példát is említenék. Például, amikor arról van szó, hogy az EFSA tudományos tanulmányainak közzététele után fogjuk közzétenni ezeket az adatokat. Nos, én azt látom, hogy korábban a bizottság és a tagállamok megkapták a titkosított információkat is. Tehát itt ez már nem történik meg, tehát gyakorlatilag a bizottság és a tagállamok sem kaphatják meg az EFSA-tól a tanulmányok eredményét. Aztán a glifozáttal kapcsolatos kiegészítő tanulmányoknál miért csak az EFSA kérhet ilyen tanulmányt? Kérhetnek az Európai Parlament részéről, illetve a tagállamok részéről. Miért csak az EFSA-t akarjuk ezzel megbízni. Itt tulajdonképpen az információhoz való hozzáférés szűkítését láthatjuk. És egyáltalán mit akarunk titkos információként apostrofálni, én nem gondolom azt, hogy bárki számára mondjuk ipari titok lehet az az információ, amely az emberi egészsége vagy a környezet állapotával kapcsolatos felfedezéseket tartalmaz. A glifozáttal kapcsolatban ezt már kimondhatjuk, ugye itt a világegészségügyi szervezet is közé tette ugyanazokat az eredményeket a glifozáttal kapcsolatban, amelyeket mi nem. Hát egyáltalán mit jelent számunkra az átláthatóság? Állandóan attól félünk, hogy az ipar majd az ipar jogászai majd számon kérik ezt rajtunk, és így az ő kezükben vagyunk. Hol van itt a függetlenség? Hol vannak itt a független szakértők? Nagyon fontos lenne az, hogy külön válasszuk azokat a szempontokat, illetve embereket, akik a kockázatokat elemzik, és azokat, akik kezelik a kockázatokat. Nem szabad, hogy ugyanazok a ö, tudományos munkatársak kezeljék ezt a két területet. Itt tényleges függetlenségre van szükség. Nem lehet állandóan az iparák titkos vagy ipari titkai mögé bújni, nem lehetséges az, hogyha nem kap, egy tudós nem kapja meg a, az adatokat, akkor nem tud megfelelőképpen alátám, tudományos igényességgel alátámasztott tanulmányokat kiadni ugyanakkor ugye itt mindig arról van szó, hogy különböző protokollokat, jegyzőkönyveket, mindent megkapjunk. Ez önmagában nagyon szép, nagyon jó, de azért a szövegben nagyon sok dolog sántikál, mert bizony az átláthatósággal kapcsolatban inkább visszalépéseket tá- tapasztalhatunk. Úgyhogy legyünk igényesek, és figyeljünk oda arra, hogy mit kérnek tőlünk a választóink. Köszönöm szépen. Kádenbach asszony következik. Köszönöm szépen. Két megjegyzést szeretnék tenni. Bocsán jelentéstevő már részletesen ismertette az álláspontunkat. Néhány személyes megjegyzésem lenne az polgári kezdeményezéssel kapcsolatosan demokratikus politikai szempontból egy kicsikét kérdésesnek látom, ha megkérdőjelezzük ennek a kezdeményezésnek az érvényét, mert az egyik tagállamból döntően nagy rész abból a tagállamból érkeztek aláírások, és a képviselők döntöttek a kezdeményezéssel kapcsolatos szabályokról, tehát nem szabad leértékelni ennek a jelentőségét, hogyha mindenki betartotta a játékszabályokat. Tehát szerintem el kell fogadni a demokratikus játékszabályokat. Tehát nem, nekünk kell ítéletet alkotni ez ügyben. Két megjegyzés. Teljesen egyetértek azzal, hogy az ipar más álláspontot képvisel, Az én javaslatomban, amikor az Agri-ban jelentéstevőként egy javaslatot dolgoztam ki, akkor a parlamentnek két képviselőt kellene delegálnia, másrészt pedig az is a véleményem, hogy fel kéne tölteni legalább öt személlyel ezt a fórumot, ami az egészségügyi politikát illeti, erről is szóltunk. Másodszorban röviden már elhangzott ma a 32A szerinti verifikációs tanulmányokkal kapcsolatosan úgy tűnik, hogy a felelősséget ezáltal, illetve a költségeket a kérelmezőre hárítjuk át, ami az európai adófizetőt illeti ha ezek az ellenőrző jelentések, vagy megerősítő jelentésekkel kapcsolatosan döntés születik, akkor abból indul ki a bizottság, hogy abból indul ki, hogy és számomra nem világos a javaslat, hogy ezeknek a tanulmányoknak a költségét kiviselje a jelenlegi formában, én amellett szólnék inkább, hogy ezt a bekezdést töröljük, vagy legalábbis pontosítsuk, hogy az ilyen megbízást hogyan kívánjuk kezelni, és ki viseli majd a tanulmányok költségeit. Köszönöm szépen. Van-e még valaki, aki szólni szeretne? If not, Mr. Ull. Ha nem, akkor Úl úr követ. No, you first, and then the commission. Tessék, utána pedig a bizottság. Thank you very much, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Point of EFSA. Uh, the... Az EFSA szempontjából a bizottsági javaslat nagyrészt alátámasztja a kezdeményezésünket, hogy megnyissuk az EFSA-t 2014 óta ezt sürgetjük, támogatjuk nagyon is a bizottság javaslatát. A magunk részéről ez óriási előre lépés lenne az átláthatóság terén. Az EFSA-nak így joga is és kötelezettsége is lenne a nyers adatok közzététele nagyon is kiterjedt módon. Joga és kötelezettsége lenne az EFSA-nak erre, illetve pénzügyi erőforrása is, hogy bizonyos eszközöket, struktúrákat létrehozzon, ahhoz, hogy a tanulmányok alapadatait bizonyos határidőig nyilvánosságra hozzuk. A határidő nem rajtunk múlik, ez még vita kérdése értelmezésem szerint. A megközelítésünk az, hogy a tudományos eredményeket felül kell vizsgálni, és így az egyes tudósok felhasználhatnák a nyers adatokat, és a saját számításaikat elvégezhetnék rajtuk, és következtetéseket, következtetéseket vonhatnának le. Nem csak az átláthatóságot javítaná ez, hanem az EFSA-nak is elmond, megmutatná, hogy meddig mehetünk el a nyilvánosságra hozatalban. Most az a helyzet, hogy sokszor ki kell várnunk azt, hogy az Európai Bíróság meghatározza, hogy meddig mehetünk el az átláthatóságban. Mi sokkal jobban örülnénk, hogyha világosan megfogalmazná a jog, hogy mi az, amit védeni kell, mi az, amit közzétenni. A mi olvasatunkban a bizottsági javaslat ezt nagyon egyértelművé teszi, az a kiszámíthatóságot szolgálná ez, és ez nagyon fontos számunkra. A második gondolat a fenntarthatósággal kapcsolatos. A bizottsági javaslat arról szól, hogy a tagállamokat jobban be kell vonni mind az igazgató tanács munkájába, mind pedig a panelszakértők előválogatásába. Erről persze beszélhetünk még, hogy a gyakorlatban ez hogyan zajlik, de a tagállamok mindenképpen beleszólhatnának a szakértők kijelölésébe, Számunkra pedig, amíg a, biz, a szakértő független és szakmailag hozzáértő, mi pedig eldönthetjük, hogy a panelek hogyan állnak össze. Számunkra az, hogy ezt a tagállam teszi meg ezt a kinevezést, vagy az EFSA, vagy ketten közösen, számunkra az a legfontosabb, hogy a legjobb tudósok legyenek a körünkben, és függetlenek legyenek. Nagyon fontos előrelépés ez a különböző tagállami szervezetek költségének megtérítéseiben, akiktől kapjuk a szakértőket. Ez nagyon fontos lépés a tagállam számára is. Jelen pillanatban ezek a szakértők önkéntesek, és nem fizeti őket az EFSA. A javaslat szerint lenne rá egy költségvetés, és így a kutatóintézeteket arra ösztönöznénk, hogy a legjobb szakértőiket adják át az európai projekt számára, Összességében nagy előrelépés az átláthatóság, a nyitottság felé ez a javaslat, de van egy nagy de ebben, hogy csak akkor valósítható ez meg, hogyha vannak pénzügyi erőforrások is. A legrosszabb változat az, hogyha a tanács és a parlament megállapodik, utána az MFF pedig nem ad hozzá pénzt. Én kérem, hogy ezt ne tegyék meg velünk, mert akkor összeomlik a rendszer, ha megkapjuk a pénzügyi erőforrásokat, ahogy azt a bizottsági javaslat előirányozza, akkor ez működhetne. Nagyon jó javaslat ez az ügynökség átláthatósága, elszámoltathatósága irányában. Mi nagyon is szimpatizálunk ezzel. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Juliker asszony. A bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Zommer asszony, önnek is köszönöm az erőfeszítéseit nagyon rövid idő alatt készített el a tervezetet. Így esélyt ad a javaslatnak, hogy még ebben a ciklusban elfogadásra kerüljön. Ezt köszönöm. Sokszor elhangzott a bizottság részéről és a biztos részéről is, hogy miről szól ez a javaslat. Ez az általános szabálynak a célzott módosítása, a célzott módosítás előkészítéseként részletesen felülvizsgáltuk az általános élelmiszer jogszabályt, egyeztettünk hosszú időn keresztül a piac résztvevőivel, az általános élelmiszertörvény elvei még mindig jól működnek, ezt állapítottuk meg. Egyértelmű, hogy nem arra következtetésre jutottunk, hogy általános vagy új jogszabályra van a szükség, vagy egy totális reformra, ezért inkább egy célzott módosítást nyújtottunk be. Az egyik megfontolás a glifoszáttal kapcsolatos európai állampolgári kezdeményezés. Összességében mindenki számára egyértelmű, aki a területen dolgozik, a a közérdekhez fűződő területeken, és az élelmiszer ide tartozik, hogy a társadalom elvárja tőlünk a nagyobb átláthatóságot, az emberek érteni szeretnék, hogy mi történik a kockázatbecsés folyamatában. Ezért lehetőséget kell adni nekik arra, hogy rálátást kapjanak a lehető legnagyobb mértékig, hogy mi is történik. Ez tehát a két aspektus, ami az áttekintésből és az állampolgári kezdeményezésből adódik. Ezekkel foglalkozik ez a javaslat, a kockázat elemzés átláthatósága, illetve a rendszerünk hosszú távú fenntarthatósága, különösen az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság szerepére nézve. Ezeket a szempontokat ambiciózusan kívántuk megközelíteni, a nagyobb átláthatóság érdekében. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy úgy terveztük ezt az intézkedést, hogy hogy fokozza a, a, az átláthatóságot, ez egyértelmű. A további vitákban szeretnénk azt is tisztázni, hogy önök miért gondolják, hogy ez kevésbé átlátható, mint az előző rendszer, nem ez volt egyáltalán a cél, és nem erre irányult a szöveg felépítése. A nagyobb átláthatósága a cél, és az EFSA legitimitásának a növelése, hogy az EFSA munkája felé nagyobb bizalom irányuljon, és jelzés ez arra is, hogy az EFSA, illetve a rendszer egésze inkább átlátható és elszámoltatható az állampolgárok irányában, ez nagyon lényeges egy demokratikus rendszerben. Az átláthatóság sarokköve ebben a javaslatban a tanulmányok, adatok proaktív közzététele, amikor valamit engedélyezése nyújtanak be. Ahogyan elmondta az EFSA képviselője, ez nagyon jó eszköz, és különösen értékes, hogyha már a kockázat értékelés folyamatának vagy korai szakaszában megtörténik ez, így az érdekelt felek, állampolgárok pontosabban rálátást kapnak arra, hogy mi is történik a kockázat értékelés folyamatában. Ez a korai közzététel fontos eleme a javaslatnak a maximális átláthatóság érdekében, Ezt a sarokkövet más eszközökben is megpróbáljuk érvényesíteni, mint az uniós regiszterrel kapcsolatos tájékoztatások. Ezek az eszközök azt kívánják biztosítani, hogy az EFSA rendelkezésére álljon a lehető legszélesebb körben az elérhető tudományos információ és a legjobb eszközök, álljanak a rendelkezésükre, biztosítandó a, a fogyasztók bizalmát. A bizottság miért is döntött úgy, hogy listákra, pozitív listákra tesz javaslatot, már ami azokat az információkat illeti, amelyeket a, az iparág indokolt kérésére titkosnak lehet nyilvánítani több száz, több ezer oldalt ölel fel ez a lista. A gyógyszereknél nagyon jól működött ez a koncepció, ahol is az volt az elképzelés, hogyha valaki azt állítja, hogy kereskedelmi szempontból titkos lehet egy információ, akkor csak ezeken a területeken fordulhat ez elő, és felsoroljuk ezeket. Minden, ami ma információs listákon szerepel, amelyeknek nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lenni, ezek továbbra is hozzáférhetők lesznek. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon gyakorlatilag megközelítés, hogy aztán a vitában kifejezetten ezekre a területekre összpontosítsunk, és hogyha valaki azt mondja, hogy ez vagy az titkosítva kell, hogy legyen, ezt indokolniuk kell, magyarázatot kell adniuk, arra, hogy milyen kárt okozna a vállalkozásuknak, hogyha az adott információ nyilvánosságra kerülne. Ugyanakkor hangsúlyoznom kell, hogy ez, az informát, hogy ez a javaslat semmilyen módon nem érinti negatívan az állampolgárok jogait a dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében. Itt elsősorban a közérdeket kell szem előtt tartani, illetve azt, hogy az Árhuszi Egyezmény értelmében milyen jogok érvényesülnek. A szándék egyáltalán nem az, hogy ezt érintse ez a szöveg, ezt említettük kifejezetten a szövegben is, hogy az Árhuszi Egyezmény rendelkezéseit ez nem érinti. Azt szerettem volna tehát, hogy pontosan értsék, hogy mi a szándékunk ezzel a szöveggel, illetve hogy a, a javaslat szövege tulajdonképpen a szándékaink szerint mit jelent. Igen, végső soron ez egyfajta egyensúlyozás. Tudjuk, hogy az iparák számára fontos kérdés a szellemi tulajdon, kérdése Ezek nagyon drága befektetések, az adat, adatok védelme mindenki számára gályos. Szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy a meglévő szellemi tulajdonjogok, illetve adatkizárólagossági jogok, valamint a személyes adatok védelme továbbra is érintetlen marad, és nem sérülnek ezek a jogok. A vitában felmerült a kérdés, hogy miért nincs több magyarázat arra, hogy ez hogyan is történjen. Van a javaslatban egy olyan rendelkezés, hogy a gyakorlati megvalósítás az EFSA feladata lesz, és a feltételeket is elmagyarázza a szöveg. Úgy alakulnak ezek a feltételek, hogy az előbb említett rendelkezések garanciát kapnak a jogszabály gyakorlati alkalmazásában. Tehát, hogyha valaki hozzáférést akar ezekhez az információkhoz, akkor nekik tiszteletben kell tartaniuk ezeket a korlátokat. A javaslat lehetőséget ad az EFSA számára, hogy értékelje az a kérelmezőket a benyújtás előtti időszakban, és ekkor tanácsot adjon nekik. Nagyon fontos, hogy az EFSA független és pártatlan maradjon, EFSA nem szabad, hogy egy kérelem társ szerzője legyen, és hogy a benyújtandó tanulmányok részleteibe belenyúljon, de különösen a kis és középvállalkozások szívesen veszik, hogyha ebben a szakaszban kapnak tájékoztatást, tanácsadást. A kérelem előtti szakasz átláthatósága nagyon fontos, ez lényeges alapelv annak érdekében, hogy ez a tanácsadói funkció megvalósuljon. Aztán a verifikációs tanulmányokra térve. Jelen pillanatban az EFSA-nak van már lehetőség, hogy tudományos vizsgálatokat kérjen, azért, hogy a feladatát betöltse, ez a rendelkezés nem változik, Viszont arra a következtetésre jutottunk, hogy lehetnek rendkívüli körülmények, különösen amikor nagyon ellentmondásos egy, egy vegyület megítélése. Biztosítani kell, hogy a legszélesebb körű tudományos tényeket figyelembe vették. Ez az a pont, amikor megvan a lehetősége a bizottságnak, és erre felhatalmazza a jogszabály, hogy az EFSA-tól verifikációs tanulmányokat kérjen. Ez kockázatbecslési eszköz, mi így értelmezzük, hogy a bizottság tudja a koherenciát biztosítani, hogy ezt hogyan is kell finanszírozni. Igen, ez is jó kérdés. Ez közfinanszírozást kap ez a feladat, és nem szabad, és nem kell úgy értelmezni, hogy az adófizető fizeti meg a kérelmező érdekeit, hanem arról van szó, hogy a tudományos ismeretek hiányosságait próbáljuk ezzel áthidalni különleges körülmények között, vagyis közérdek fűződik ahhoz, hogy ezek az verifikációs tanulmányok elkészüljenek. A bizottság azt is fontosnak tartja, hogy a tagállamokat jobban bevonjuk a e, EU tudományos szakértői munkába. Az EFSA ügyvezető igazgatójának bevonását biztosítja a javaslat. Ol úr már beszélt a legfontosabb kritériumokról, amelyek a szakértő kiválasztását, határozzák meg, kiválóság, függetlenség, és az, hogy a panel összetétele lehetőleg szerencsésebb legyen. Az ügyvezető igazgató kérhet több szakértőt, mint más ügynökségeknél is, hogy a rendelkezésére álljon az a szakértelem, ami szükséges a munkához. Több felhívás érkezett azzal kapcsolatosan is, hogy növekedjen az átláthatóság a kockázatbecsülésben és a kockázatértékelésben. Emlékeztetnék arra, hogy a bizottság már egy külön javaslatot is benyújtott, amely a komitológiai rendeletet módosítja, és ezt a célt szolgálná ez, különösen ami a Felebezési Bizottság szerepét illeti. Most a jelenleg van ez a javaslat a társjogalkotók előtt. Még egy fontos aspektus a kockázat kommunikáció. Ez a javaslat átfogó, hatékony kockázat kommunikációs stratégiát irányoz elő, ami az EFSA-n is túlmutatna. Az EFSA, a bizottság, a tagállamok érintettek ebben. Gyakran, amikor átláthatóság hiányát tapasztaljuk a kockázatkezelésben, ez arról szól, hogy a kockázatokról hogyan kommunikálunk, nem eléggé hatékonyan. A javaslat célja, hogy a kockázatról szóló kommunikáció hatékonyabbá váljon. Költségvetés erőforrások. Szinte magától értetődik, hogy egy ilyen ambiciózus projekt költséges lesz, a költségvetést eh, még biztosítani kell, a számok rendelkezésre állnak. Az elnök. Kérem, fogja rövidebbre. Igen, egy dolgot szeretnék még elmondani a PESZ bizottság és a jogszabály javaslat közötti kapcsolatról. Az Európai Bizottság eh, sokszor elmondta, hogy a PESZ bizottság eh, munkájának eredménye, illetve a szakbizottság eh, saját kezdeményezésű véleményeit figyelembe vesszük egy párhuzamos gyakorlatban, amely a növényvédelmi termékekre vonatkozó jogszabály felülvizsgálata. Nem a PESZ bizottság nem feleslegesen dolgozik, a bizottság várja ennek a munkának az eredményeit, mert időszerű, hogy ezeket figyelembe vegyük a növényvédelmi termékekre vonatkozó jogszabály felülvizsgálatában. Most szeretnék köszönetet mondani az előadónak, illetve a vitáért, is szeretnék köszönetet mondani. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen. Az Arusz egyezményről is szeretem volna hallani a bizottság részéről, hiszen más bizottságok is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, majd esetleg később. Minden esetre köszönöm a nagyon érdekes első eszmecserét ebben a témában, és érdeklődéssel várom a módosító indítványokat. Én egy kicsikét optimistább vagyok most, hogy még a mostani ciklus lejárta előtt le tudjuk zárni ezt a dossziét. Köszönöm mindenkinek. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólásokat a vitában. Szeptember 11 szeptember 5-e 11 óra a módosítók benyújtási határideje, és novemberben fogunk szavazni. A következő napi rendi pontunk a 18-as Biológiai Sokféleség Egyezmény 14. ülése. Itt egy állásfoglalásra irányuló indítvány megvitatásáról van szó. Itt több társelőadó van, akik nem majd szeretném megadni a szót, illetve a képviselőjüknek, Norbert Linz nevében, Lange asszony. Kedves kollégák, a Norbert Linz társelőadó indítványát fogom most felolvani. Decemberben ünnepelte kicsit egy ismert személy a 85. születésnapját, és szeretnék itt most külön utalni arra, hogy mennyire fontos a biodiverzitás megőrzése. És remélem, és a többi frakcióban dolgozó képviselő is rendkívül fontosnak tartja, hogy a biológiai sokszínűségét 2011-2020 között megerősítsük. Ez európai és a globális biodiverzitásra irányul, és ambiciózus stratégiát kívánunk kidolgozni 2020-on túlra, egészen 2050-ig egy forgatókönyv kidolgozására törekszünk a bizottságot és a tagállamokat. Arban kérjük fel, hogy továbbra is játszanak vezető szerepet a biodiverzifitási célok, nem csak az európai, hanem a globális célok elérésében 2020-ig. A 2050-ig terjedő stratégiát Egyiptomban fogadjuk majd el, és a biológiai sok színűség területén a 2030-as célokkal fogja ezeket összhangba hozni, illetve további intézkedéseket megfogalmazni. Ehhez nagyon fontos, hogy a 2020-as célokra való törekvésünket megerősítsük, és a 2020-on túlra vonatkozó elképzeléseket is megfogalmazunk, illetve ehhez megfelelő pénzforrásokat rendeljünk. Az állásfoglalásunkban hat pontot taglalunk először is, egy robusztus nemzetközi keretet kell teremteni 2020-ig. Nagyon fontosnak és helyesnek tartom, hogy teljesítményindikátorokat és eszközöket vezessünk be a biodiverzifitás védelmének biztosítására, illetve további fokozására. Ez egy központi szempont a 2050-ig terjedő stratégia szempontjából is, és egyidejűleg szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy nem csak az erősségeket kellene kidomborítani, hanem azt is meg kell majd vizsgálnunk, amiben Párizsban megállapodtunk. Másodszorban az erdészet és a mezőgazdaság pozitívan hozzá kell, hogy járuljon a biológiai sokszínűség megőrzéséhez. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a megfelelő mezőgazdaság és erdély gazdálkodás fontos szerepet kap a különböző fajok, ökorendszerek megőrzésében, illetve a klímaváltozás hatásainak megakadályozásában. Éppen ezért fenntartható mezőgazdasági és erdőgazdálkodási gyakorlatokat kell kidolgozni. Minden kollégának köszönöm a kiváló együttműködést, köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Balas. Köszönöm, Balas úr. Oui, merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen a biodiverzitás kérdése egyre inkább fontossá válik az emberek szemében is. Tulajdonképpen eh, egy két nappal ezelőtti eh, politikai krízis helyzet hazámban, ugye le is kellett mondani a miniszternek emiatt, rámutatott arra, hogy nem csak a francia kormány, hanem nemzetközi szinten sem történik semmi, tehát európai szinten sem a biodiverzitás megőrzése érdekében. Tehát nagyon sok rovar és madár faj pusztul, és a populáció szám is csökkenőben van, erős mértékben. Ezek olyan témák, amelyek az embereket korábban nem igazán érdekelték, most viszont már igen, ezért aztán tennünk kell valamit, és most itt van erre a megfelelő helyzet, és bizony ez most egy olyan kérdés, amelyre oda kell figyelnünk. Nézzük egy kicsit mélyebben a kérdést. Örülök annak, hogy azért nagyjából mindenki együtt gondolkodik ezzel, mert nagyon sokszor különbözőképpen gondolkodunk, mert ott van a mezőgazdaság kérdése, vagy a munkahelyteremtés, ami miatt a konvergencia nem igazán valósul meg. Most viszont igen, a biodiverzitás nem egy terület, hanem egy horizontális megközelítést igénylő kérdés. Multidisciplináris szinten kell hozzáállnunk. Ugyanakkor ki kell mondanunk azt is, hogy azért van itt valami, ami nagyon melbevágott bennünket. A COP nagyon hat, hasznos lehet, de mégsem működik jól. Általában olyan célokat határozunk meg, amelyekben nem, hogy előrelépnénk, hanem inkább visszalépés történik. Ezért ezért eléggé aggasztó ez. Tulajdonképpen nincsenek megfelelő értékelések sem arról, hogy hol is tartunk ezzel kapcsolatban, ezért indikátorokra van szükség, mert így tudjuk csak a politikáinkat megfelelőképpen megalapozni, mert különben olyan struktúrákat fogunk létrehozni, amelyeket aztán magunk sem tudunk értékelni, és azt se tudjuk, mit teszünk, és hogy hatékony -e egyáltalán a munkánk. Ezért ez egy figyelemfelhívás, és azt gondolom, hogy globális szinten kell odafigyelni erre a kérdésre, és egyszerűsíteni kell a munkát. Köszönöm. Visnyevska asszony. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Tulajdonképpen az Európai Unióban és globálisan is prioritásként kell kezelni ezt a kérdést, és így kellene legyen ez Lengyelországban is 2015-ben, miközben a megállapodást próbáltuk implementálni, ehhez megfelelő cselekvési terveket hoztunk létre 2015 és 20 közötti időszakra. A 2020 utáni időszakra vonatkozó biodiverzitást célzó a cselekvési terveinknek ambiciózusnak kell lennie, és mindenkihez szólnunk kell, a különböző érintett felekre gondolok, különböző szervezetekre, az iparák képviselőire, és így tovább. Itt tudományos adatokon kellene alapuljon a megállapításaink nagy része, és nagyon fontos lenne az is, hogy a stratégiai megközelítés a biodiverzitás megőrzése érdekében indikátorokkal alátámasztott legyen, és biztosítanunk kell azt is, hogy az új célok mindig a fenntartható fejlődés céljaival esnek egybe, és valós hozzáadott értékük lehet a megállapodás implementációjakor. Nagyon fontos az is, hogy nemzeti szinten a biodiverzitásra vonatkozó tervek különböző szektorokban jelenjenek meg, például az energia, az infrastruktúrák, a bányászat, a termelés, és az egészségügyben is meg kellene mindez jelenjen. A biodiverzitásnak tehát mindezeken a területeken fontos szerepe van. Ezen kívül oda kellene figyelnünk arra is, hogy a biodiverzitás és a klímaváltozás közötti összefüggésekre irányítsuk rá a figyelmet, és ezt a két kérdést együtt tudjuk kezelni. A klímaváltozás nagyon, nagyon veszélyes a biodiverzitásra nézve is, ugyanakkor egy jó megállapodás azért segíthet bennünket abban, hogy a negatív klímaváltozási célokat is enyhítsük. Thank you very much. Köszönöm szépen. Azenkamp asszony. Köszönöm szépen. Valóban fontos témáról van itt szó. A biodiverzitás világszinten egyre inkább csökkenőben van, és emiatt is illetve hogy ez azért is van, mert állandóan a gazdasági növekedés mellett kardoskodunk. Természetes az, hogy a növekedést biztosítanunk kell, ugyanakkor ez nem lehet a nem mehet a természet, az állatok és más élőlények kárára. És az egyik probléma nem csak Európában, hanem a világ más területein is pont az intenzív állattartás, amelynek óriási negatív hatása van az élővilágra. Észak- és Dél-Amerikában is igen nagy probléma ez, de gondolhatunk akár az óceánok állapotára is. 70%-a a víz készleteinknek az állattenyésztésre irányulnak, úgyhogy gyakorlatilag ezen keresztül hozzájárulunk a széndiokszid kibocsátás növekedéséhez, az erdőírtáshoz, és így tovább. Éppen ezért azt gondolom, hogy ambiciózus tervre van szükség az Európai Bizottság részéről is, és meg kellene vizsgálni, hogy az állattenyésztésnek milyen hatása van a biodiverzitásra. Természetesen olyan célokat kell megfogalmaznunk, amelyek aztán mérhetőek is. Köszönöm. Thank you very much. That, uh... Nagyon köszönöm. És ezzel lezárhatjuk uh, a hozzászólók listáját. Nem tudom, hogy vannak-e mások, akik uh, hozzá kívánnak szólni. Lödu asszony a bizottság részéről. Önő, öné a szó. Köszönöm szépen. A bizottság részéről is szeretném megköszönni a parlamentnek a munkáját és a támogatását is. A COP14 felkészülendő. Először is természetesen egyetértünk azzal, hogy problémás az, hogy a célok megvalósítása tekintetében lemaradás tapasztalható. Természetesen továbbra is növekszik a CO2 kibocsátás és a klímaváltozás, és ezért egy felkészülésre van szükség a 2020-as biodiverzitási keretre nézve. Az implementációt kell javítani, illetve az elkötelezettséget kell javítani. Az európai tagállamok segítségével készülünk fel a COP15-re, ugyanakkor, ahogyan az már elhangzott, az Európai Unió és a tagállamai a múlt héten már el is küldték a COP14-essel kapcsolatos megfigyeléseiket. Ennek a folyamatnak ambiciózus, realisztikus és megvalósítható, ahol lehetséges, mérhető célokat kell tartalmaznia, hogy a jelenlegi célkitűzéseket is meg tudjuk valósítani. Tovább kell javítanunk az implementációt, főként az önkéntes elkötelezettség mellett a különböző érintett felek bevonásával. Ezt az egész folyamatot átláthatónak és participatívnak képzeljük el. Nagyon fontos az, hogy mindenki magáénak érezze mindezt, Úgyhogy alapvetően várjuk a parlament támogatását ebben az egész folyamatban. Köszönöm szépen. Well, thank you very much. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 5-e 11 óra és októberben szavazunk a szakbizottságban, és most a következő ponthoz érkeztünk. Ez egy rendelettervezettel kapcsolatos közös vita. Az Európai Parlament és a Tanács javaslata ez a Horizont Európával kapcsolatosan. Uh, so, um, Yeah. Um, so we'll take these items together. Ezeket a témákat együtt kezeljük, a véleménytervezeteket vitatjuk most meg. Buszol úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök asszony, kedves kollégák, a Horizont Európa a 9. kutatási és újítási programja az Európai Uniónak, ez 20 millióval többet kezel, mint az Horizont 2020. Gratuláció illeti ezért a bizottságot korábbi sikerekre építve, illetve korábbi programokból tanulva, a Horizont Európa megkívánja erősíteni a tudományos technológiai alapját az Európai Uniónak, elősegíteni versenyképességét, hogy vezető szerepet kaphasson a 21. század kívásainak kezelésében, digitalizáció, körkörös gazdaság témakörökben. A 2020-as Horizont program sikeres volt abban, hogy kiváló kutatásokat indítson, sok publikáció született belőle, az EU ökoszisztémája még nem vezet oda, hogy az innováció két kézzelfogható eredményeket hozzon az állampolgárok számára. Éppen ezért nagyon fontosak az ilyen programok. Ezeket meg mindig akadályozza bizonyos mértékig, hogy nagyon komplexek. Ez fékezi az innováció tempóját az Európai Unióban az előreláthatóság egyszerűsítés gondolata megerősíti a Horizont márkát, Mindkét témában szeretném elmondani a véleményemet. Üdvözlöm a három pilléres struktúra folytatását, globális kihívások és a nyílt innováció. Ezek a pillérek az európai kutató tanács, illetve a vonatkozó intézet munkálkodik ezeken. Üdvözlöm, hogy folytatják az ösztöndíjakat, ez a Horizont Európának továbbra is a fő finanszírozási modellje, de vannak hiányosságok is, ezeket a belső és a külső értékelésben, párbeszédben sikerült feltárni a társjogalkotókkal és az érdekeltekkel. Új újdonságok is vannak a Horizont Európában, ez megerősíti a kutatási programot, mint például a missziók fogalma. Ez olyas valami, amit még tisztázni kell, a 10-es, 11-es módosítókat ezért nyújtottam be. A klaszterek száma csökken a Horizont 2020-hoz képest, illetve a környezetre való hivatkozás nem szerepel a klaszter struktúrában. Az egészségügyi klaszternek az költségvetése növekszik, de még mindig nagy a kockázata a határokon átnyúló járványoknak. A Horizont Európa és az, eur az egészségügyi klaszter költségvetését is növelni kell, javaslatom szerint. Bizonyos klaszterekben még mindig vannak hiányosságok, a 30-as módosító erre a témára vonatkozik. A kettes pillér két komponense arányosságot kell, hogy tiszteletben tartson, ugyanúgy, mint 2020-as Horizont programban a társadalmi kihívásokat is figyelembe kell venni, illetve a társadalomra gyakorolt hatásokat. A 30% pedig a ipari versenyképességre kell, hogy vonatkozzon. Ami a missziókat illeti, néhány jól meghatározott misszióra van szükség, amelyeknek nagy a társadalmi kihatása, és amelyek katalizátorként működhetnek a befektetők számára, és valós hatással vannak az állampolgárok életére a rák, nagyon fontos kihívás, sok állampolgár számára. Az európaiak 70%-a szeretné, hogyha többet tenne az Európai Unió az egészségügyi ágazatban. Úgy gondolom, hogy ez prioritás a kutatás számára is. A rák továbbra is vezető betegségi halálok a gyerekek körében. A kutatás meglehetősen szétforgácsolódott ezen a területen azt javaslom a hetedik módosítomban, hogy a 2030-as évig szüntessük meg a gyermekek körében a rákos megbetegedéseket. A klaszterek közvetlenül kapcsolódnak nagy részt az MV hatásköréhez. 32,7 euró, millió euró érintett itt, és vannak olyan klaszterek, amelyek közvetlenül vagy közvetetten relevánsak az elmű munkájára nézve. A jelenlegi költségvetés nem felel meg az állampolgári elvárásoknak, erre vonatkozik a 13.-14. módosítóm, hogy a költségvetés maradjon legalább azon a szinten, mint a 2020-as programban, 9,7%, nem pedig 8,1% legyen ez a mostani javaslat szerint. Az egy pont egyes mellékletből át kell emelni az eszközöket a digitális ipar klaszterhez. Erre vonatkozik a 25-26-os módosítom ami a környezetvédelmi kérdéseket illeti, több módosítót nyújtottam be, 38, 39, 41, 42, 44, 46, egészen az 51-ig. Innovációra nézve tiszta megoldások érdekében. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagy érdeklődéssel várom a kérdéseket, javaslatokat a kollégáktól és az árnyék jelentéstevőktől, és nagyon várom a közös munkát, hogy javítani tudjuk az Európai Bizottság javaslat, tehát, ami egyébként nagyon jó, de még hatékonyabbá tehető. Köszönöm. Akkor az árnyék jelentéstevőket, illetve helyettesüket szólítom. Kábezon asszony. Köszönöm szépen. És ezzel kapcsolatban én most a kedves kollégámat váltottam fel. Szeretném megköszönni a munkát, és nagy részben egyet is értünk vele, és természetesen a többi árnyék jelentéstevő, illetve az ITRÉS jelentéstevő munkáját is várjuk, minden bizonyal ez is pozitívan fog hozzájárulni ehhez. Természetesen ettől függetlenül még ki kell mondunk azt, hogy az Európai Unió a fejlődését és a szociális kihívásokat kell javítanunk, ugyanakkor a kihívásoknak megfelelően ki kell mondani azt is, hogy az Európai Bizottság is mindent megtett annak érdekében, hogy az árnövekedéseket csökkentsük, és ezzel kapcsolatban ne felejtsük el azt sem, hogy csak minden negyedik projektet tudunk finanszírozni. És ez pedig nagy lehetőségvesztességet jelent, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy 120, milli, 120 milliárdra kellene ezt a, az összeget növelni. Természetesen itt fontos változásokat is figyelembe kell venni, a különböző pilléreket, a kettes pillért főként, amelyben azt láthatjuk, hogy a kompetenciák a különböző területek között megoszlanak, és ezeket finanszíroznunk kell, és vannak olyan helyzetek is, amikor aztán konkrétan bizonyos területek nem kapnak finanszírozást. Ezért bizonyos programokkal kapcsolatban részletesen ki kell mondani, hogy mi a gazdasági vetülete. A, második pillér, ahogyan azt elmondja a jelentéstevő is, elképzelhető, hogy nem megfelelőképpen fejlődik, mert egy kicsit konfúz itt a helyzet, úgyhogy úgy gondolom, hogy valóban itt a százalékos arányokat is tisztázni kellene. Az innováció nagy problémát jelent Európában, ez igaz, sőt, hát ez egy nagy hiányosságunk. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy az iparnak részt kell venni ezekben a kutatási programokban, de a KKV-kat még inkább kell ebben támogatnunk, és nem szabad, hogy ezt a területet hátrány érje, már csak azért is, mert az európai ipar gerincét alkotják a KKV-k. Ez a legfontosabb alapelve, de ettől függetlenül nem gondoljuk azt, hogy a kiválóságot bármilyen más formában csökkenteni kellene, és azt gondoljuk, hogy olyan mechanizmusokra van szükség, amelyeknél bizonyos régiókban, amelyekben most sokkal kevesebb ilyen programot tudnak finanszírozni, tehát hogy ott is a gazdasági fejlődést támogatni tudjuk ezen keresztül, és meg kell őriznünk a kiválóságot, illetve a agyelszívást meg kell akadályoznunk, és ezen keresztül kell javítanunk a kiválóságot a klaszterekben. Igaz az is, hogy a klíma, kérem egy kicsit lassabban beszéljem, valóban olyan területeken, mint az egészségvédelem, itt jobban oda, erre jobban oda kell figyelni a programban. Ezen kívül nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a szív- és érrendszeri betegségek jelentik a legnagyobb problémát Európában, és ugyanakkor óriásiak a különbségek az egészségvédelem területén is, és ezt tükröztetnie kellene a programokban is. Főként a gyermekbetegségek, illetve az antibiotikum rezisztencia kérdésére hívnám fel a figyelmet, javítani kell a környezetvédelemre vonatkozó részt is, ezt külön ki kell emelni, és ki kell mondanunk azt is, hogy a jelenleg a mezőgazdaság portfóliója kisebb lesz az uniós költségvetésben, egy fenntartható mezőgazdaságra van szüksége, de ugyanakkor a fenntarthatóságot biztosítani kell. Ezen kívül ne felejtsük el azt is, hogy, vagy azt sem, hogy nem minden technológia, hanem vannak bizony társadalomtudományok is, és itt is óriási feladatok várnak még ránk, a bevándorlásra gondolok főként, és ezért a tudományos diplomáciának is foglalkoznia kell ezzel a kérdéskörrel. És végül pedig a hatások, hát nézzük meg, hogy gazdasági értelemben és mm, munkahelyteremtésben hogyan működnek mindezek a programok, de ugyanakkor ez nem elég, a szociális hatásokat is vizsgálnunk kell, mert a nagy szociális kérdésekre a tudomány részéről is választ kell találni, de nem szabad, hogy tovább növeljük a szociális különbségeket, hanem inkább arra kell odafigyelnünk, hogy általában a társadalomra milyen hatása van ezeknek a programoknak. És végül a férfiak és nők közötti esélyegyenlőségre gondolok. Ezen a területen is eh, tanulmányokra van szükség, a nőket be kell vonni, a programokba több női koordinátorra van szükség, illetve kutatóra is. Ezért nagyon sok területen tudjuk javítani, és köszönöm szépen Buzon úrnak a javaslatát, mert azt hiszem, hogy jó irányba mutat. Köszönöm szépen. Thank you very much. Now... Köszönöm szépen. Matthews úr, köszönöm szépen, nagy örömömre szolgál, hogy ismét visszatérhettem ebbe a bizottságba. Először is az ECR összességében üdvözli a bizottság javaslatát ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, és a javaslatokat, azt szerint ítéljük meg, hogy kiváló és magas színvonalú tudományos munkát biztosít-e, megfelelően átlátható-e, és hogy az adófizetők számára is értéket hordoz. Nagyon fontos, hogy a nemzeti prioritásokat és finanszírozást ne duplikáljuk, hanem azokra a területekre kell összpontosítani, ahol a nemzetközi munka jobb eredményt hozhat, mint a nemzeti vagy a regionális munka és ebből a szempontból jó lenne az innovációs tanácsra vonatkozó javaslatot támogatni, hiszen ez ezáltal a nemzeti, regionális és helyi szinten is maximálisan ki lehet használni a részvételt, akár az ipar részéről, vagy a különböző szint a KKV-k szintjéről is. Az Egyesült Királyság képviselőjeként tisztában vagyok azzal, hogy amikorra a következő pénzügyi keret hatályba lép, Nagy-Britannia már nem lesz az EU tagja, de minden esetre nyitva kéne tartani a kaput egy társulási megoldásra. Természetesen a tárgyalók kezében van a Brexit kimenetele, senki nem tudja, hogy mi lesz a végeredmény. Minden esetre Nagy-Britanniában nagyon sokan érdeklődéssel tekintenek a 2020, Horizont 2020 felé. Ez már a mi csatlakozásunk előtt is működött, és most is jól működik. Végezetül pedig szeretnénk megfelelő egyensúlyt teremteni a támogatások és a hitelek között, hogy a végfelhasználók számára optimális eredményt biztosítsanak, és így lehet a magas színvonalú, jó minőségű tudományos munkát biztosítani a polgárok javára. Köszönöm szépen. Ríz asszony. Köszönöm szépen. És Büzó úrhoz csatlakozom. Azt gondolom, hogy nagyon jó gondolatokat fejtettük ki, és a bizottsági javaslatok is jók. Valóban a prioritás az, hogy a jelenlegi keretprogram kontinuitását biztosítani lehessen, a Horizon 2020-ra gondolok. Az átláthatóság ugyanakkor a kutatások, a tudomány finanszírozása is fontos, a különböző projektek kiválasztásának folyamatát is kontinuitásban kell kezelni, mindez az egyébként ezek miatt is lett a Horizon 2020 annyira sikeres, és ez azt is mutatja, hogy most már háromszor annyi jó projektet kapunk, mint amennyit finanszírozni tudunk. Ugyanakkor csökkenteni kell az administratív terheket, és ezt minden kutató elmondja, hogy egyszerűsített eljárások legyenek, jobb szinergiákra, koordinációra van szükség más uniós programokkal, tehát a hatékonyságon kellene javítani, a formán, de a tartalmon is, mert a horizon igaziból olyan ö, projekteket kell, hogy támogasson, amelyeknek nagyon nagy hatása van. Ugyanakkor az eredményeket is ö, meg kell osztani, és ö, főként a, az elért eredmények ö, re kell odafigyelnünk, a logikát végig kell követnünk, és segíteni kell az európai innovációk kereskedelmi megjelenését is. Azért, hogy konkrét és nagyon sürgős kihívásokra tudjunk megfelelő megoldást találni a társadalmunkban, ahogyan Bűzó úr is elmondta, itt a fenntartható fejlődés és az egészségvédelem kérdésében nagyon sok módosítást beterjesztettünk. Kábelszon asszony is utalt erre. A probléma az a legtöbbször a büdzsé, ugye itt a 120 milliárd euró a 77 helyett lenne a cél, tehát legalább 20 milliárddal többre van szükség, de ugyanakkor 160 milliárdról esett szó, mi pedig 120 milliárdot kértünk itt márciusban a parlamentben. Még itt is persze nagyon messze vagyunk az európai GDP 3%-ától, ami eredetileg célunk volt, és végül még azt egy kérdést is feltennék a jelentéstevőnek. A az egészségügyre vonatkozó technológiát a digitalizációval összekötve. Nem félnek-e önök attól, hogy itt olyan technikai problémákhoz vezethetne, amik sokkal szélesebb körben tapasztalhatók. Köszönöm szépen, bárki más hozzá szeretne szólni. Amennyiben nem, akkor így úr következik a bizottságtól. Thank you, Ms. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a hozzászólásokat, és ezt a széleskörű támogatást a Horizon 2020 mellett. Büszöly úrral nagyon hasznos megbeszéléseket folytattunk, számos kérdést tisztáztunk, és most szeretném röviden, 3-4 percben ismertetni, hogy mi hogyan látjuk a javasolt módosítókat, és konkrétan rávilágítok majd néhány cikkre is, illetve preambulum bekezdésre. Általánosságban az összes módosító általános jellegű, delegált jogi aktusokról és hasonlókról szólnak. Tudjuk, hogy ez majd végül is a végső csomag része lesz. Nyilván mi támogatjuk azt a javaslatot, hogy növekedjen a költségvetés, de ez majd a tárgyalások, az intézmények közötti tárgyalások végeredményétől függ, erről nem kívánok most konkrétan szólni. Egyes módosítók szakmaibb jellegűek, és ma délután találkozunk majd szakmai keretek között, és ezeket igyekszünk majd pontosítani. Számos módosító azonos koncepcióra épül, természetesen a fenntarthatóságot üdvözöljük, és nem javasolnak, hogy ezt állandóan ismételgessük, mert ezzel gyakorlatilag leértékeljük. És vannak bizonyos módosítók, amelyek részletesebbek, illetve előíróbb jellegűek, és már inkább a stratégiai tervezés folyamatára vonatkoznak, ami majd később következik be. Számos nagyon jó ötlet merült fel a módosítókban, de egyes esetekben a keretprogram hatáján túlmutatnak. Mi értjük a szándékot, és szerintem az ilyen megnyilatkozásokat inkább a preambulumba kéne elhelyezni, és nem a konkrét cikkekben. cikkekben. Itt bizonyos értékítéletek is megfogalmazottak, amelyek negatív kihatások lehetnek például az egészségpolitikával vagy az élelmiszerpolitikával kapcsolatosan. És most a programról részletesebben szólva, a preambulumot illetően mi üdvözöljük, hogy a fenntartható fejlődést hangsúlyozzuk, ezt maximálisan támogatjuk, és a reflexes anyagunkban, amit majd Timmermans úr fog bejelenteni az év vége felé, szintén szerepelni fog. A nyilvános hozzáférés kapcsán azt javasolnánk, hogy ne legyen korlátozó a definíció itt a különböző szoftverprotokollokra gondolunk. Erre vonatkozóan majd lesznek ajánlásaink. A cikkekre rátérve, illetve bocsánat, még mindig a preambulumnál tartva, üdvözöljük azt is, hogy hangsúlyozni kell a szociális igények fontosságát, illetve az érdekelt felek részvételét. Ez alapvetően fontos az egyik legfontosabb eleme a Horizon 2020 struktúrájának. Rátérve a cikkekre, a hetes cikkel kapcsolatos 11-es módosítót a missziókra vonatkozóan van egy javaslat, ez szintén fontos a program keretében. Egyelőre még csak a felderítő szakaszban vagyunk. Számos érdekes ötletet vetett fel Buzói úr, de alaposabban még fel kell tárnunk, hogy ilyen missziókra, milyen területeken kerülhet sor. Tudom, hogy ezek majd prioritást élveznek majd, és meg kell felelnünk az érdekelt felek igényeinek, a parlament, illetve a tagállamok igényeinek egyaránt. Az IPR, a szellemi tulajdonjogok kérdésével az 17-es, 18-as, 19-es módosítók vonatkoznak erre. Itt fokozottabb rugalmasságot szeretnénk látni, és nem zárnánk ki azt a lehetőséget, hogy a felek között megállapodások születhessenek. Rugalmasan kívánjuk majd meghatározni a tisztességes feltételeket, az időkorlát tekintetében is fontos a rugalmasság, de meg kell határozni egy alapvonalat. Természetesen, ha e tekintetben van megalapodás, a 24-es módosítóval kapcsolatosan bizonyos negatív konnotációk is megemlíthetők. Szerintem ez a javaslat nem hatékony, nem megfelelő. Gondolom, hogy ez nem volt a jelentéstevő szándéka sem. Némi aggájjal töltött minket az, hogy itt most a hármas klaszterbe kerüljön át a digitális téma, az egészségügy területén a digitalizációról van szó. A hármas klaszter ami az iparra vonatkozik, és az egyes klaszter, ami az egészségügy, eh, ezek között eh, van eh, összefüggés, szinergia, hiszen itt digitális platformok, általános célú platformok kidolgozásáról van szó, ugyanakkor az egyes klaszterekben meg kell őriznünk a konkrét elemeket, ugyanis az ilyen technológiák és platformok alkalmazásához optimizálni kell a felhasználást, és alkalmasá kell tenni az adott területeket ilyen technológiák felhasználására. Úgyhogy ezen még tovább kívánunk dolgozni. Szeretnénk ezt az aspektust az egyes klaszterben tartani. Ami a partnerséget illeti a 28-as módosító kapcsán, nagyon fontos, hogy a résztvevők készpénzzel is hozzájáruljanak, ugyanis nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy amikor természetbeni hozzájárulást kívánnak adni, általában tapasztaljuk, hogy a készpénzbeli hozzájárulás nagyobb, erőteljesebb hatású. A konkrét programról itt most átugranék néhány elemet. ha például megnézzük a nyolcas módosítót, itt meglehetősen részletesen taglaljuk például a tengerészeti kérdéseket, ezeket szakmai megbeszéléseken kell majd tisztázni, és annak alapján a stratégiai tervezést elkészíteni. A kilences módosítóban üdvözlöm a körkörös gazdaságra történő utalást, és ezen kívül elhangzott az is, hogy a polgárok számára milyen értéket hordoznak ezek a programok. Itt konkrét rendelkezések vonatkoznak például a terjesztésre, a továbbadásra, lehet talán ezt egy kicsikét részletesebben kéne tárgyalni. És egy érzékeny kérdést érint a 18-as módosító, ami a rákos megbetegedésekkel kapcsolatos. Tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos probléma, de konkrétan ennek az egy betegségnek a kiemelése szerintünk nem feltétlenül jó hatású. Itt talán a nem fertőző betegségekről kéne beszélni, vagy ritka betegségekről, tehát általánosabb fogalmat kéne itt használni. A 23-as módosító kifejezetten utal a WHO-ra, de szerintem jogalkotási szempontból nem szerencsés, ha más intézményeket, szervezeteket is beépítünk, akikre nincs hatásunk, nem ellenőrizzük őket, és akkor gyakorlatilag a saját jogszabályunk fogjává válunk, ezt el lehetne kerülni. Végezetül a 48-as módosító a az északi sarki kutatásra vonatkozik. Ez a négyes klaszter része szerintünk, mégpedig azért, mert tudjuk, hogy válságos a helyzet az északi sarkon, és ez a klímaváltozás következménye tehát emiatt a négyes klaszter lenne megfelelőbb hely. Számos jó ötletet javasolt a jelentéstevő, illetve a többi képviselő. Ezek tovább javíthatják a programot, és mi állunk elébe a további megbeszéléseknek. Elnök, köszönöm szépen, és akkor Puszúi úr ismét. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Köszönöm szépen a kollégáknak, akik felszólaltak, illetve a bizottság képviselőnek is köszönöm a felszólalását. Kábeszóna asszony, köszönöm, hogy ilyen pozitívan vélekedik a szövegről, illetve a javaslatát is köszönöm, amit tett. Várom a módosítókat. Nagyon fontos még egyszer megerősíteni, hogy a projekteknek csak egy kis része finanszírozható a Horizont 2020-ból. Ez egyértelműen siker, és hatékonyabban kell dolgozni. Vannak nemzeti prioritások. Az Egyesült Királyság esetében ki kell venni, hogy részei maradnak-e a programnak, vagy sem. Nem csak az EU tagjaira vonatkozik a program, tehát nem csak ők kaphatnak pénzt a kutatási programból. Részasszony beszélt az administratív terhekről, már elmondtam, hogy az administratív kérések komplexitása akadályt jelent. Ezen kívül említette a költségvetés kérdését. Éppen ezért eh, javasoltam azt, hogy vigyük át a Tools Technologies Digital Solutions eh, fejezetet eh, az egészségügyi költségvetésbe, hogy ez a költségvetés növekedjen. És két megoldást javasoltam. Az első, hogy a klaszter költségvetése növekedjen, a másodszor pedig az, hogy a program költségvetése növekedjen nem könnyű elérni ezt, de nem a mi szakbizottságunk dönt erről, az Európai Bizottságról, bizottsággal érdemes erről egyeztetni. Az is megoldás lehetne, hogy egy kicsit több teret hagyjunk az egészségügyi programnak, magának, az, hogy az említett finanszírozást átvisszük a digitális projektek vonatkozásában egy másik klaszterbe. Az is egy olyan felvetés, amiről vitát lehet folytatni a hatékonyság érdekében. Az Európai Bizottsággal felvettem a kapcsolatot. Még egyszer szeretném megköszönni a technikai tájékoztatást, Ma lesz egy technikai megbeszélés. Feljegyeztem bizonyos rész, észrevételeket, amelyek megfontolandóak. Bizonyos módosítók nagyon részletezettek, valóban lehet, hogy van, ami nem való a jogszabályszövegbe, Viszont a rákra továbbra is szeretnék egyértelműen hivatkozni a gyermekgyógyászati szempontokra is. Lehet, hogy ezt nem kötelezően kellene megfogalmazni. Tudom, hogy minden érdekeltel egyeztetniük kell. Nem specifikusan részletesen kellene ezt szabályozni, ez nem is lehetséges egy jog, jogalkotási szövegben, de bizonyos prioritásokról vitát lehetne folytatni, és az Európai Parlament dönthetne erről, hogyha a tagállamok ezt el tudják fogadni. Ez politikai jelzés volna a programmal kapcsolatosan. Köszönöm szépen, még egyszer köszönöm önnek is, elnök asszony. Uh, köszönöm, Busa úr, ha ezt a bemutatót és hogy részt vesz a vitában. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 1 -e és az MV-ben október 10-11-én szavazunk. Utolsó napi rendi pontunk egy átfogó európai iparpolitika a robotikával és a mesterséges intelligenciával kapcsolatosan. Egy véleménytervezetet tárgyalunk. Piekka úr az előadója. Tessék. Co prawda dokument dotyczy wszechstronnej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 aktuálisak-e az ismereteink a kihívások fényében. Egyértelmű, hogy szakértői csoportokra van szükség, bizonyos intézkedéseket segítenünk kell és támogatni, illetve ellenőriznünk is kell ezeket a folyamatokat figyelembe véve az érintettek szempontjait, és most nem csak a mérnökökről beszélek. Vagy a biomedikai szakmákról, hanem az állampolgárok szempontját is figyelembe kell venni. Bizonyos pénzügyi kereteket ki kell alakítani, hogy különösen az, az egészségügyi területen ne káoszba fulladjon ez a fejlemény. Vannak ennek jogi szempontjai is. Aki követi az ügyet a médiában, láthatja, hogy milyen műhiba perek folynak az orvosokkal szemben. Mi történik a robotokkal? Ilyenkor kiviseli a kárfelelősséget. Ezek azok a kihívások, amelyekkel szembe kell néznünk. Szerettem volna jelezni bizonyos kérdéseket, amelyeket a bizottságnak figyelembe kell vennie, amikor átfogó tervet készít. Csak egy kis kitérő. A második bekezdésben van egy fordítási hiba, most szeretném megerősíteni, hogy ezt a hibát majd kijavítjuk, hogy egyértelműbb legyen, ezt egy módosító indítványjal fogjuk orvosolni. Köszönöm szépen! Mikolásik úr az árnyék jelentéstevő, köszönöm szépen én is. Kedves kollégák, engedjék meg, hogy megköszönjem a jelentéstevőnek a munkáját, nagyon jól dokumentált anyagot adott le, ebben a fontos témában. Természetesen nagyon röviden, de ugyanakkor át, fontos áttekintést kell adjunk az új technológiákról, amelyek az mesterséges intelligencián alapulnak. A mi felelősségünk, hogy jó kormányzást biztosítsunk és megfelelő a jogi hátteret adjunk mindezt az összes érintett fél és az állampolgárok bevonásával tesszük. Én még emlékszem arra, amikor egy kórházban tettünk látogatást, Ázt városában, Belgiumban néhány évvel ezelőtt, ahol más kollégákkal együtt megvizsgálhattunk egy Da Vinci robot működését operáció közben. Gyakorlatilag sokkal pontosabban lehetett így operálni. Ez persze csak bizonyos fajta műtétekre ö, alkalmazható, nem mindenfajta műtétben. A technológia fejlettsége elképesztő. Nos, ebben a véleményben a robotika és a, az ember, a mesterséges intelligencia nagyon fontos szerephez jut, főként az egészségügyben, amely számunkra igen fontos terület, de ugyanakkor az élelmiszerbiztonság és a környezetvédelem területén is felhasználható. Ezen kívül pedig kombinálva ezt a szakértelemmel javítani lehet a környezetvédelmet és a élelmiszerügyi intézkedéseket is. A vonatkozó bizottsági stratégia, amelyet áprilisban terjesztettek be, rámutat arra, hogy az európai befektetések kéz a kézben haladnak az etikai útmutatások kidolgozásával, és az Európai Mesterséges Intelligencia Szövetség néhány ilyen iránymutatással fog szolgálni az év végére, amelyeknek az alapját az Európai Unió alapvető, alapjogi kartája adja, és az új technológiákra való kitekintést fog ez biztosítani. Az Európai Etikai Nyilatkozat, a robotika, az mesterséges intelligencia és más autonóm rendszerekkel kapcsolatban nagyon sürgős téma, mert látjuk azt, hogy a felelősség kérdése, az erkölcsi felelősség kérdése mennyire fontos, főként az úgynevezett autonóm technológiák esetében, amelyek az emberek közvetlen irányítása nélkül is működhetnek, de ennek lehet pozitív vagy negatív hatása is az emberek életére. Éppen ezért kérem, hogy az etika szempontokat vegyük figyelembe, a szolidaritást, a demokráciát, a jogállamiságot, az elszámoltathatóságot, a biztonságot, és a mentális integritást, épp úgy, mint a privát szférához való jogot, a fenntarthatóságot és az adatvédelmet. Én szeretném az autonóm robotok kérdésére felhívni a figyelmet, mert még itt az Európai Parlamentben is elgondolkodunk, vagy eljátszunk azzal a gondolattal, hogy külön jogi státuszt adjunk az autonóm robotoknak. Kedves kollégák, mi vagyunk az elsők azok, akik kimondtuk azt, hogy a robotok mindig is tárgyak maradnak, éppen ezért a felelősség mindig az ember kezébe van, vagy a felhasználó, vagy a gyártó kezében. Nem szabad, hogy a transhumán megközelítés csapdájába essünk. Nem szabad, hogy elszakadjon az emberiség a technológiai fejlődéstől. Éppen ezért a jogi és etikai megközelítést támogatom, hiszen az Európai Unió ebben a, ezen a területen piacvezető, és én várom a konstruktív módosítások beterjesztését. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gentile asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden. Nem is szeretnék most visszatérni azokra a gondolatokra, amiket már meghallgathattunk és a szöveg minőségével is egyet értek, de természetesen számunkra is fontos az, hogy miért is gondolkodunk el egyáltalán ezen a kérdéskörön, a tagállamok és a közvélemény véleményét is figyelembe kell venni. Egyrészt minőségi eh, javulást is elérhetünk az új technológiáknak eh, köszönhetően, főként az egészségügyben, és ezen keresztül meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a különböző rendszereket eh, a nemzeti szinten. Nem szeretnék hozzá fűzni ö, számokat, de az biztos, hogy exponenciálisan fognak növekedni ezek a megkeresések. A technológiai innováció kérdését nem lehet figyelmen kívül hagyni. A krónikus patológiák esetében is alkalmazhatók ezek az eljárások, ezzel mindenki egyetért ma a tudományos világban, de nagyon okosan kell gondolkodni, mit is értek ez alatt. Az, hogy teljesen rábízzuk magunkat a technológiára, és nem vesszük figyelembe, és nem őrizzük meg az individuális, illetve humán profilek profilokat. Ez nagyon korlátozó jellegű lehet, és csökkentheti is egy óriási, és ebből az óriási lehetőségből vesz el. Ugyanakkor nagyon sok motiváció van arra vonatkozólag, hogy hogyan is lehet ebben a szektorban előrelépni, az egészségügyben, az adatgyűjtés területén, amelynek köszönhetően aztán a megelőzés, illetve a kezelési tervek kidolgozását sokkal pontosabban lehet majd megközelíteni. Gondolok akár a, mm, az oltásokra, vagy például az idősek átoltottságára, hiszen itt nagyon gyakran nehéz helyzetben vannak az idősek, marginális, főként azok, akik marginális területeken élnek, aztán a az én szempontom szerint nem csökkenteni kell a költségeket, hanem azt hiszem, hogy jobban kell felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat. A mesterséges intelligencia hozzájárulhat a megelőzéshez, krónikus betegségek kezelésében, a rossz, tehát a félrekezelések csökkentésében, és ugyanakkor a, a gyógyszerek hulladékmentesítésének problémájára is meg tudnánk találni ezen keresztül a megoldást. És talán egy jobb, nem csak hosszabb, hanem jobb minőségi életet is tudunk majd biztosítani az európai embereknek, akik nem sokára már sokkal hosszabb életet tudhatnak majd. Köszönöm szépen, Ek úr. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, kétségtelen a mesterséges intelligencia, a robotika mindenféleképpen megváltoztatja a jövőt számos területen, az orvoslásban, a kutatásban, közlekedésben, ipari termelésben, idős gondozásban, az építés, építőiparban. Az mesterséges intelligencia egy etikai kérdés is, hiszen ott ezen a területen is változást fog hozni. És ez csak akkor válik az emberiség használ, hasznára, hogyha felelősen bánunk ezzel a technológiával. A mesterséges intelligencia és a robotika minden bizonyal járulékos hát, károkat is okozni fog, amelyeket sajnos nem tudunk elkerülni. Minden esetre megfelelő felelősségi politikát kell létrehoznunk, megfogalmaznunk. Az új technológiai forradalom következtében a politikai ellenőrzést is ellenőrizni kell, erősíteni kell, és nyilván jobbá teszi az életünket ez az új technológia, hogyha elkerüljük az ezzel járó hátrányos hatásokat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy elkerüljük az álhíreket például a médiában, meg kell akadályozni a magánszféra sérelmét, és az egyenlőtlenséget is meg kell akadályozni a szegények, gazdagok között, a különböző világrészek között és szigorú politikai szabályozás szerintem az egyetlen egy módja annak, hogy az ilyen járulékos károkat el tudjuk kerülni az új technológiák révén, és itt a mesterséges intelligencia lehetőségeit még nem tudtuk kiaknázni. Én mindenféleképpen várom az együttműködést a kollégákkal ezen a rendkívül érdekes területen, témában, hiszen azt hiszem, hogy ebben a házban nem ez az egyetlen ilyen idegfeszítő téma. Köszönöm szépen. Köszönöm. Zolinyó úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, a kollégával ellentétben én úgy gondolom, hogy ez kulcsfontosságú téma hogy beszéljünk róla ebben a parlamentben. Mi az európai állampolgárokat képviseljük, ez kulcsfontosságú központi téma a városok fejlődése szempontjából. Segítenünk kell a személyszolgáltatások fejlődését, az egészségügy területén, de minden területen is és azt is elő kell segítenünk, hogy konvergáljanak az európai normák, hogy közelebb hozzuk az régiókat, az európai városokat egymáshoz. A digitális gazdaság kell, hogy tükrözze az európai közös értékeket és prioritásokat. Sok dimenziója van ennek, technológiai, etikai, gazdasági, társadalmi. És azért kértem szót, mert az Európai Digitális Európa Program árnyék előadója vagyok. Ez a program elég nagy költségvetéssel dolgozik, és két és fél millió pontosan erre a témára fordul ebben a programban, az én, a mesterséges intelligenciájára. Ez egy nagyon fontos kérdés Európa számára, az állampolgárok számára, ezért nagyon összpontosította hangs, hangsúlyosan és hatékonyan kell dolgoznunk. Ki kell használnunk ezt a kezdeményezést az Digitális Európa programba beépítve, akár a Horizont Európa program forrásaival kiegészítve, hogy ezt a változást úgymond meg tudjuk lovagolni, és hogy sok nehézséget meg tudjunk oldani az érintett személyek számára. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Van-e még jelentkező? Hogyha nincsen, akkor Heikkila úrnak adom meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én vagyok a vezetője az Európai Bizottság Robotika Mesterséges Intelligencia Egységének. Szeretném megköszönni a parlamentnek, a szakbizottságnak ezt a véleményt, ezt a tervezetet, mert sok nagyon fontos témát felvet, olyan kérdéseket, amelyek véleményünk szerint, a bizottság véleménye szerint nagyon is érdekesek, és komolyan kell őket venni. Igazából sok mindent említ ez a tervezet, ami megfelel a bizottság jelenlegi gondolkodásának, és már a, a vonatkozó közleményben is szerepelnek ezek a gondolatok. Ezt április 25-én fogadtuk el idén. Példaként megemlíteném a, a technológiával kapcsolatos fokozottabb költségvetést, az előző eh, felszólalás beszélt erről, és az is érdekes, hogy eh, a jövőben milyen lényeges hatással lesz ez a technológia az életünkre, az életünk különböző aspektusaira. Ez nagyon fontos, eh, jogi etikai kérdéseket is felvetez, mint a kárfelelősség például, vagy a technológia felhasználásával kapcsolatos kérdések, következmények, ezek mind nagyon lényeges aspektusok. Igazából a bizottsági megközelítésben kulcsfontosságú, ahogy mi ezt bemutattuk, vagyis hogy holisztikus megközelítésben, egy európai megközelítés dolgozzunk ki, amely más, mint amit mondjuk Ázsia képvisel, vagy az Egyesült Államok. Nagyon fontos megérteni, hogy Európában figyelembe vesszük a nem technológiai szempontokat is, ez különböztet meg minket. Ez a kezdeményezés, amit elindítottunk, nem csak technológiai komponenseket tartalmaz, hanem nem technológiai pillére is vannak, kettő a háromból. Ezért arra kell összpontosítani, hogy a szocioökonomiai változásokra hogyan készülünk fel, illetve van egy etikai aspektus is, ami felmerül erős európai ökoszisztémát akarunk kidolgozni a mesterséges intelligencia számára, technológiai oldala is van ennek, a jelenlegi Horizont 2020-as programban is van erre költségvetés, és az új MFF-ben a Horizont Európában erős európai ökoszisztémát akarunk erre a témára kialakítani, az on-demand platform már kidolgozás alatt áll, illetve már bizonyos algoritmusok tesztelés alatt állnak. Ez mind abban az irányba mutat, hogy létrejöjjön a mesterséges intelligenciának egy erőteljes európai ökoszisztémája. Az is nagyon fontos, hogy kövessük a technológia fejleményeit, fejlődését, és figyelembe vegyük mindezt, említették már, hogy vannak ezzel kapcsolatosan jogszabályok, és azt is látni kell, hogy ezek a jogszabályok mennyivel szolgálják a célt, és, miért, és milyen mértékben kell ezeket felülvizsgálni. Szorosan kell követni ezt a technológiát, biztosítandó, hogy megértsük, hogyan fejlődik ez, illetve hogy vannak-e szükséges változások. Szeretnénk egy olyan megközelítést a mesterséges intelligencia területén, amely az emberek számára, a társadalom számára előnyös. Ez egy európai megközelítés, aktív intézkedések is történnek e tekintetben. Az etika és a jogi aspektusok vonatkozásában egy magas szintű szakértői csoportot már létrehoztunk. Két eredményt várunk tőlük. Az egyik, hogy egy etikai iránymutatást alkossanak, másodszor pedig, hogy ajánlásokat a mesterséges intelligencia politikáról, befektetésekről. Remélhetőleg évvégére az első változat rendelkezésre áll, jövőre pedig egy teljesebb változat. A magas szintű munkacsoport 52 tagból áll, az iparák képviselői, tudósok, civil társadalom képviselői, különböző érdekek képviselődnek, találtak képviseletre ebben a szakértői csoportban. A szakértői csoport az a Mesterséges Intelligencia Szövetséggel is kapcsolatot tart. Ez egy több szereplőből álló online fórum. 1300 tagja van már ennek, ez egy vitaforum egyébként, nyitott a kapcsolódáshoz, tehát bárki beléphet, aki szeretné hozzálépni, hozzászólni a témához, ami pedig a kárfelelősségi és jogi kérdéseket illeti. Van egy munkacsoport, amely kifejezetten ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, és az egyik intézkedés a közleményben pontosan az, hogy lesz egy átfogó jelentés a kárfelelősségi kihívásokról, jogi kihívásokkal kapcsolatosan, már ami a technológiát illeti, valamikor jövő év közepén eh, lát ez napvilágot. Ezek a konkrét intézkedések, amelyeknek a célja, hogy legyen egy európai megközelítés a mesterséges intelligenciában, egyszer és mindenkorra, a felvetett kérdések pontosan azt tükrözik, hogy azokat a nézeteket, amelyeket a bizottság is képvisel, és amelyeket figyelembe vettünk a közlemény megfogalmazásában. Egyértelmű, hogy van igény a felelős megközelítésre, ezt látjuk a nemzetközi kontextusban is, látjuk, hogy van igény nem csak az állampolgárok részéről, hanem az üzleti vállalkozások részéről is az ilyen megközelítése, amely figyelembe veszi az aggályokat, az emberi tényezőt, a kockázatokat, anélkül, hogy a lehetőségektől eltekintene, vagy ezeket figyelmen kívül hagyná. Hogyha a bizalom légköre uralkodik ezen a területen, ez mindenkinek előnyére szolgál, hogy az európaiak is lássák hosszú távon ezeknek a technológiáknak az előnyeit. Még egy dolgot szeretnék még elmondani zárószóként. A tagállamok számára évvégére egy koordinált tervet készítünk. Minden tagállam részt vesz egy nyilatkozatban, erről beszél az először az ötödik pont. Eredetileg 24 tagállam és Norvégia írta ezt alá, mostanra az Európai Unió minden tagállama megtette ezt, tehát nagyon széles a támogatási alap a tagállamok részéről a technológia mellett, és van, ami, amit még nem említettünk, az egészségügy nagyon fontos alkalmazás – Természetesen ez az a terület, ahol ezeket az etikai jogi szempontokat mind nagyon komolyan figyelembe vesszük. Köszönöm. Lezárásként az előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, és szeretném megköszönni az összes kollégának a munkáját, a megjegyzéseket. Tudom, hogy ez egy rövid vélemény, hát így van a helyzet, ez adott, ezt eh, írja elő az eh, eljárás is. Köszönöm szépen a bizottságnak is, hogy eh, foglalkozik ezzel, és hogy a mesterséges intelligencia kérdését felveti. Mindannyian tudjuk, hogy gyakorlatilag az egészségügyben, mert más területeken is, az életünk minden területen felülti a fejét az mesterséges információ, egy intelligencia, és ezért az egészségvédelem területén, miután ez egy nagyon érzékeny terület, még fontosabb odafigyelni a részletekre. Én parlamenti képviselőként, hát ugye egy olyan világban nőttem fel, amikor minden az emberi kontaktusoktól függött, remélem, hogy nem fogjuk dehumanizálni a társadalmunkat és az egészséget sem. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen mindenkinek, mindenkinek, aki eljött. Van itt egy módosítási határidő, ez szeptember 6 és novemberben lesz a szavazás. Köszönöm szépen, és mindenkinek jó étvágyat kívánok. Strasbourgban találkozunk legközelebb szeptember 13-án. Köszönöm.